Uh, uh, Kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy elkezdjük az ülést, bár még nem mindenki érkezett meg. Üdvözlök tehát mindenkit. Az első napi rendi pontunk a napi rend elfogadása szeretném jelezni azt a lehetőséget, hogy egy kicsit elképzelhető, hogy megváltoztatjuk az előadásoknak a sorrendjét, mert Bastináru kollégának ma korábban kell távoznia, úgyhogy először a kohéziós alapokkal kapcsolatos tárgyalásokról lesz szó, tehát ezt előre vesszük a tárgyalásokról szóló ülésszakasz elejére, ezt szerettem volna jelezni, ezen túlmenően nem kérte senki, hogy változtassunk a napi renden. Szokás szerint tehát webközvetítés zajlik az ülésünkről, és azt is elmondom, amit szoktam, hogy a különböző napi rendi pontokra szánt időmennyiség indikatív jellegű, de azért kérem, hogy ezeket vegyék figyelembe, nyilván azért alkalmazkodni fogunk az adott körülményekhez. Másodszor el kell fogadnunk az előző két ülési jegyzőkönyvét, március 18-a, 19-e, illetve április 22-e, 23-a voltak ezek a dátumok. A jegyzőkönyveket kiadtuk a bizottság tagjainak, és az ülés végén nagyra veszem, hogy elfogadtuk őket, hogyha senki nem emel kifogást ellenük. A következő pont az elnök közleményei. Én egy olyan bejelentést szeretnék tenni, amelyben bemutatom az MFF folyamattal kapcsolatos áttekintésemet, és a tárgyalásokról is szeretnék beszélni, és nagyon, e, én nagyon hiú vagyok elnökként, és azért szeretném kivárni, hogy többen megérkezzenek, és nagyobb közönség előtt tudjam előadni ezt a mondokámat, erről majd szeretnénk egy eszmecserét is tartani. A negyedik napi rendi pontunk az EU 2010-12-es közötti időszakra vonatkozó ifjúsági stratégiának végrehajtása. Ez egy véleménytervezet, ezt kell ma megvitatnunk. Martina Anderson itt is van, meg is adom neki a szót, ő a vélemény előadója. Köszönöm szépen! Az egyik legijesztőbb következménye az elmúlt évek gazdasági válságának az, hogy jelentősen növekedett azon fiatalok száma, akik nem tudnak munkát vállalni vagy folytatni a tanulmányaikat. Most az becslések szerint 6 millió fiatal munkanélküli, Spanyolországban és Görögországban pedig több mint 50% az ifjúsági munkanélküliség. Nagyon sok parlamenti képviselő kifejtette már aggájait, nem tudunk eltekinteni ettől a problémától. Az a bevándorlás nem fogja megoldani ezt a problémát, különösen a jelenlegi szinten Írországban a befel, bevándorlás hosszú távú nehézségekhez vezet. Bizonyos közösségekben még súlyosabbak ezek a következmények. Talán valaki látta ma délelőtt az írószági jelentéseket a problémákról. Különösen a kisvárosokban és, és falvakban súlyos a helyzet. Ezért üdvözlöm a regi véleményhez benyújtott módosítót, amely az hátrányos helyzetű térségekről beszél. 2011-ben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint több mint 80 ezer eh, ember eh, emigrált eh, Írország déli részéről, és most 87 ezerről, 47 és fél ezerről szólnak a számok, és ez gyakorlatilag e- tönkreteszi a családokat és a falu és város közösségeket. Nagyon fontos, hogy ennek a súlyos gazdasági és társadalmi következményeivel szembenézzünk, és áttekintsük, hogy ennek milyen hatása lehet ezeknek a közösségeknek az életére. Bizonyos problémákat már körvonalaztak a kollégák a különböző országokról. Sanchez egy úr, e, e, asszony egy A módosítójával egyetértek, ez arról beszél, hogyha nem foglalkozunk az ifjúsági munkanélküliséggel, akkor megint okhat az EU-ban a bizalom, és a demokráciába vetett hit is megrendülhet. Ezért nagyon fontos, hogy az ifjúsági munkanélküliség és a hosszú távú munkanélküliség problémáival szembenézzünk. Nyilván ez nem a munkahely garanciáját illeti, ahogyan Bicep úr is említi egy módosító indítványban, az ILO 21 milliárd eurós költségvetést javasolt az ifjúsági munkanélküliség elleni programokra nézve, de jelenleg még csak 6 milliárdot különítettek el erre a célra, de ez nem elégséges, ha valóban komolyan felkívánjuk venni a harcot a hosszú távú és ifjúsági munkanélküliséggel. Az, hogy a fiatalokat be tudjuk vonni az ilyen programokba és egy ifjúsági garancia programban, Ezért találkoztam fiatalok szervezeteivel, mint az Európai Ifjúsági Fórum és az ő észak-írországi képviselőivel is találkoztam. Ők is beszéltek arról, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a fiatalok a válságban, és ezeket a véleményeket figyelembe vettem a szövegkészítésekor. Június 7-én lesz egy rendezvény Írországban, ahol ifjúsági szervezetek is jelen lesznek majd, és akkor majd lehetőséget kapnak a fiatalok arra, hogy kifejezzék, kifejtsék véleményüket, és remélhetőleg az európai parlamenti képviselők számára is érdekes lesz az ő mondani valójuk. Most megragadnám a lehetőséget, hogy mindenkinek köszönetet mondjak, aki részt vett ebnek a véleménynek a készítésében. Különösen azoknak mondok köszönetet, akik módosítót nyújtottak be, és akik támogatták ezt a munkát, és remélem, hogy ez a vélemény a befogadó társadalomhoz és a befogadó ifjúsági stratégiához segít majd minket hozzá. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, és most hallgassuk meg az árnyék előadókat. Petro Kostantiu nincsen itt, és Lambert van Nisztelrooy, az EPP koordinátora fog beszélni helyette. Köszönöm szépen az egyik legfiatalabb tagunkat küldtük, de ő sajnos nem tudott itt lenni, de hát kénytelen leszek akkor én elmondani a véleményünket. Köszönöm szépen! Össze fogjuk hangolni ezt a szöveget a Regionális Politikai és Regionális Fejlesztési Bizottság munkájával. A legfontosabb dolog az, hogy tudatában legyünk a decentralizálás szükségességének, a már ami a beruházásokat illeti, vagyis, hogy az elsőfokú és másodfokú oktatás során is szem előtt tartsuk a helyzet alakulását, és fel tudjuk tárni, hogy mi az optimális összhang a munkaerőpiac fejlődése, és a között, hogy hány fiatal szeretne munkát találni, ezt regionális és helyi szinten is figyelembe kell venni. A második dolog, hogyha megnézzük a demográfiai változásokat, akkor egy nagyon különös helyzettel találkozunk. A gazdasági fejlemények miatt és a pénzügyi válság miatt azt látjuk, hogy most egy átmeneti helyzetben vagyunk. Az európai demográfiai adatok azt mutatják, hogy 10-15 év múlva Európa sok részén hiány lesz a kellőképpen képzett fiatalokból. És aztán hosszú távon egyre több idős emberről kell majd gondoskodni, ami nyilván nagy ráfordítást igényel majd az egészségügyi rendszertől, vagyis igazi befektetés az, hogyha a munkahelyeket és a szolgáltatásokat megtartjuk a középtávon is, vagyis ha most a fiatalokba fektetünk be, akkor azt tudjuk elérni, hogy a munkaerőpiacot stabilizáljuk mind a szolgáltatások tekintetében, mint pedig az egészségügyi szolgáltatások tekintetében ami azt jelenti, hogy nagyon kreatívan kell ehhez hozzáállni. A fiataloknak lehetőséget kell adni, hogy a munkaerőpiacra belépjenek és tapasztalatot szerezzenek. Nem szabad de elveszíteni ezeket a fiatalokat, az új munkaerőpiacnak szüksége van rájuk. Ezt szerettem volna elmondani. Hosszú távon érdemes ezeket a befektetéseket megtenni és a fiatalokra fordítani ezeket az összegeket. Hogyha nincsen több pénzünk, akkor jobban kell megfontolni, hogy mire költjük ezt a pénzt, ugyanazból az összegből többet kell elérni. Az úgynevezett MOR törvény azt mondja, hogy ezek az összegek évente duplázódnak, biztos mindenki ismeri ezt az elméletet az internetről. Ott van a szociális alap, és nagyon sok tevékenység működik is benne ennek az új pénzügyi eszköznek a keretében, és a meglévő eszközöket is ki kell használni. Nagyon nagy örömmel látom, hogy a szociális alap és az RDF is lehetőséget ad arra, hogy infrastruktúra beruházásokat indítsunk, vagyis hogy javuljon az iskolarendszer azokon a pontokon, ahol ez szükséges. Talán több pénzre van szükség, de én inkább azt gondolom, hogy célzottabban kell elkölteni ezeket a pénzeket eh, az alapokon belül. Különösen európai szinten nincs lehetőség arra, hogy egyre több pénzt költsünk ezekre a célokra, legalábbis ami a következő néhány évet illeti, nincs erre kilátás. Lohan asszony hangsúlyozza a vállalkozói szellem élénkítésének a fontosságát. Ez nagyon lényeges, mert ha összehasonlítjuk Európát az Egyesült Államokkal, de Koreában is nemrégiben egy látogatást tettünk, ezt is említhetném, és nagyon érdekes megnézni, hogy ott eh, hogyan történnek ezek a dolgok. Ebből látható, hogy az eh, ICT világában eh, még nagyon sok lehetőség van, akár a foglalkoztatás bővítésére is. Meg kell teremteni az erre eh, alkalmas környezetet, és ezt bárhol meg lehet tenni. Itt van például a padszomszédom, aki az egész világhoz kapcsolódik most az interneten keresztül, és a fiatalok Európa bármely városában ezt megtehetik. Nem kell, hogy egy metropolisban éljenek, hogy bekapcsolódjanak az informatikai gazdaságba. Az új munkahelyeknek az ötöde az internethez kapcsolódik, ami azért biztató, hogy bárhol élhet az ember Európában, és meg lehet teremteni a megfelelő körülményeket a vállalkozás indításához. Nagyon fontosak tehát ezek a témák, jelentős problémáról beszélünk, ami óriási kihívás, de a következő 10-15 évre előre tekintve megváltozhat ez az átmeneti helyzet, és akkor Európában minden fiatalra szükség lesz, aki jól képzett és felkészült arra, amire valóban szüksége van a társadalomnak. Nem kell abba belenyugodni, hogy elveszett ez a generáció, ezért mindenkit kézen kell fogni, elvinni őket valahova, ahol munkát találhatnak és képezhetik magukat, nagyon érdekes volt Dublinban meghallgatni az oktatási minisztert, aki nagyon büszke volt arra, hogy hét központot hoztak létre, integrált központot Írországban, amelyek kombinálják az alapfokú, középfokú és felső, fogta, felsőfokú oktatást, hogy a holnap munkahelyeire felkészítsék a fiatalokat. Ez nagyon fontos üzenet a városokban, a régiókban történt befektetések, beruházások pontosan olyan fontosak, mint ez az eszköz, amit most így belogatunk a piacoknak. Köszönöm. For the socialist, eh, Vasili. Köszönöm szépen. Most a szocialista árnyék felelős következik. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. A fiatalok szempontjából kell a ciklus első részére elemezni a helyzetet 2010-2013 eh, vonatkozásában. Eh, arra azt mutatják az adatok, hogy a bizottság javaslata és eh, a fiatalok több dimenzió, fiatalokra vonatkozó több dimenziós ajánlatokat össze kell vonni, tehát egy több ágazatos megközelítésre van szükség, amit eh, a tagállamok is elfogadtak. Ez mindenhol elfogadott, támogatni kell a tagállamok erőfeszítéseit, nincsen diplomája az embereknek, és leginkább az oktatást kell megtámogatni. Azt gondolom, hogy különösen pozitív dolog az, hogy a tagállamoknak lehetővé teszi a prioritások konszolidálását, figyelembevételét, figyelembevételét és saját stratégiájuk kialakítását az ifjúságpolitikában. Tehát erre lehetőség marad, és összeköti az ifjúságpolitikát más politikákkal, például a foglalkoztatáspolitikával, amiről már beszéltünk beszéltünk. Ez a stratégia lehetővé teszi, hogy bizonyos struktúrák vagy mechanizmusok intézményesüljenek azon tagállamokban, ahol ténylegesen van ifjúságvédelmi program. A válság külön kihívásokat tartogat, rejteget a fiatalok számára, amelyek beavatkozást igényelnek. A fiatalok programjainak minőségét javítani kell, illetve jobban becsatornázni azokat a következő három éves periódusban az Európai Unió 2020-as végcéljainak megvalósításában. Emellett eh, a vállalkozói szellemet kell fejleszteni a fiatalok eh, között, függetlenül attól, hogy eh, hol laknak és milyen a szociális hátterük a fiataloknak. Szintén fontos azoknak a vállalkozói képességeknek és kreativitásnak a kialakítása, illetve serkentése, amelyek hozzájárulhatnak a könnyebb elhelyezkedéshez, a könnyebb boldoguláshoz. És itt külön ki kell alakítani a kapcsolatokat a regionális, illetve a helyi hatóságokkal, és ezek a ezek a hatóságok szintén hozzájárulhatnak a külön ifjúsági programok megvalósításához, kialakításához. Biszett? Nagyon szépen köszönöm, Zsán Biszettet nem látom. Úgyhogy nincs itt a következő ö, árnyékjelentés felelős ö, se, de ö, szól helyette, ugye? Tehát képviseli őt, akkor parancsoljon öné szó. Köszönöm szépen. A kollega nem tudott eljönni, de megkért engem, hogy tegyek néhány megjegyzést a nevében, úgyhogy ha megengedik, akkor még a magam véleményéből is hozzáteszek majd valamit. Először is szeretnék Anderson asszonynak gratulálni a munkáért, amit elvégzett. Az első dolog, amit megemlítenék, és amit ő hangsúlyoz, az az, hogy az Európai Uniónak a 2020-as stratégiájában nagyon-nagyon komoly céljai vannak, hogy megakadályozzák a korai iskola elhagyást. A fiataloknak folytatni kell az iskolát, a képzést, és legalábbis 10%-kal javítani kell a helyzetet. Azonban azt is meg kell mondani, hogy amikor megnézzük, hogy ez a kritérium a valóságban hogyan biztosítható, akkor az eredmény nem olyan jó. Nincsenek meg a megfelelő módszere, nem világos, hogy mit kell befektetni az oktatásba, ugyanis az, hogy nem fejezik be az iskolát, a gyerekek az általában a családi háttér miatt van tehát nagyon nehéz ezt számokban kifejezni, nagyon komolyan meg kell vitatni ezt az egész kérdés komplexumot valamikor később. Azért, mert az Európai Uniónak most van egy közös megközelítése, illetve kell, hogy legyen egy ilyen, ilyen megközelítése. Ez szociális kérdés, és nem annyira oktatási. A második dolog, amit hangsúlyozni szeretne a kolléganő, az az, hogy mindenképpen nemzeti szinten kell lépéseket tenni, tagállami szinten, és a regionális testületeknek is, tehát ifjúsági központokat kellene létrehozni, amelyek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, és ott a helyi kisebb régiók tudnak, tudnának segíteni a fiataloknak abban, hogy nagyobb ismeretekre tegyenek szert, és kiigazodjanak abban, hogy milyen munkát találhatnak a környéken. A raportőr említette a migrációt Írországgal kapcsolatban. Ez igaz, de például ugye a lettek litvánok az önök országába migrálnak, úgyhogy ez egy ilyen körkörös mozgás, hogy a fiatalok itt körbejárnak Európán. És az egyik fontos javaslat Papadiganis úr részéről az, hogy megfelelő alapokra van szükség, és különböző fejezeteket kell az Erasmusban meghatározni a költségvetési sorokat, és ezt az ALDE árnyékjelentés felelőse is megemlíti. Tehát az új munkahelyek teremtése a legfőbb szempont, ez így van. Stratégiai beruházásokra van szükség a strukturális ö, alapokban, finanszírozásba. A probléma nagyon komoly, de egy dolgot még mindenképpen ö, hozzá kell tenni, mégpedig az, hogy két különböző rendszer működik Európában a szakképzésben. A németül beszélő országokban a helyzet teljesen más, mint például azokban az országokban, ahol, akik 2004 után csatlakoztak az Európai Unióhoz. Azok, akik szakképzést kívánnak, gyakorlatilag Németországban vállalatoknál töltik a képzés idejét, és csak egy-két napot iskolában. És ez nagyon hatékony, mert azok, akik más országokban ott ülnek végig a szakképzési intézményben, ahol nincs felszerelés, nincs technológia, és utána elhagyják az iskolát, és az ég világon semmi lehetőségük nincs arra, hogy munkahelyet találjanak, mert nem is ismerik ki magukat igazán az új vállalati rendszerekben, és akkor ott vannak sokan, akiknek formálisan megvan a végzettségük, azonban valóságban nem értenek hozzá. Tehát nagyon különbözőek a tagállamokban a rendelkezések a szakképzést illetően, de ez a szakképzési rendszer ez meghatározó, és ennek a reformja legalább 5-10 évet vesz igénybe, mert ugye meg kell szerezni a munkaadókat, nekik ezzel egyet kell érteni, hogy fogadjanak hallgatókat, illetve tanulókat, és akkor megfelelő forrásokat kell biztosítani számukra. Na most, ha ez nem történik meg az új tagállamokban, akkor megmarad ez a rossz helyzet, úgy, ahogy van. Tehát mindenképpen lépni kell ebbe az irányba. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Akkor most a következő hozzászóló. Nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim és uraim, mindannyian egyetértünk abban, hogy az ifjúsági munkanélküliség hatalmas probléma, ha azonban a statisztikákat megnézzük az egyes országokban, azt látjuk, hogy például Hollandia, Németország, olyan országok, ahol a fiatalok körében a munkanélküliség az alatta van az átlagnak Németországban 7%, tehát a jó gyakorlat, a good practice az sokat segíthet, ezt kellene hasznosítani más tagállamokban, is. amit Lambert úr mondott, azzal nem értek egyet hogy nekünk a munkaerőpiacot kellene mindehhez hozzáigazítani. Nem, a fiatalok, amikor hogy azt válasszák, amit akarnak, amit tanulni szeretnének. És akkor 2005-ben, de még korábban is az Európai Parlament elfogadott egy csomagot, ifjúsági csomagot, és ebben a csomagban meghatározták azt a keretet, amelyben az együttműködés folyik hogy azután 2010 nyolcig mindenféle mozgás megvalósuljon, illetve az ifjúsági csere, és hogy ez a fiatalok alkalmazására, munkahelyekre is kihasson. Sok milliárd eurót irányoztak erre elő, de hát továbbra is nő a fiatalok körében a munkanélküliek száma, és nem a politikusok teremtik a munkahelyeket, nem, hanem a vállalkozók, a politikusoknak sokkal inkább a kereteket, a szabályozási kereteket kell megteremteniük hogy elősegítse a vállalkozók számára a munkahelyteremtést, vagy bátorítani kell a fiatalokat, hogy maguknak teremtsenek munkahelyet. De attól tartok, hogy az Európai Parlamentben nekünk, bennünket is érint, mi sem dolgoztunk jól, mert a mi megoldásaink nagyon komoly költségekkel járnak a munkavállalók számára, és ez természetesen meghatározza azt, hogy hogyan és mennyi munkahelyet tudnak teremteni. A legnagyobb kérdés az, az, hogy a szakképzése hogyan alakul, illetve mi történik a szakképzettekkel, Ugye itt nagyon kicsi, a, a kevés szakképzett munkaerő van, mert általában magasabb, felsőfokú végzettséggel rendelkeznek a fiatalok. Tehát meg kellene, el kellene érni, hogy a fiatalok azok inkább ilyen politechnikumokat, meg szakképzési intézményeket látogassanak, ott tanuljanak. A fiatalok választását megvizsgálva azt látjuk, hogy még mindig az általános féle oktatásra, tudásra törekednek, és nem annyira a technikai, politechnikai irányba mennek. Szóltak már a különböző tréningekről. Nagyon sok pénzt költünk ilyesmire, és akkor hirtelennyében kikerülnek a fiatalok ebből a rendszerből, hat hónapra alkalmazzák őket, de utána a hat hónap gyakornokság után megint munkanélküliek lesznek. Tehát ezek a kurzusok ezek csak a pénzköltést szolgálják, nem többet, és ez gyakorlatilag az Európai Szociális Alap eszközeinek a pocsékolását jelenti. Szükség lenne egy fórumra, ahol a fiatal munkanélküliek képviselői vennének részt az egész Európai Unióból, meg kellene hallgatnunk a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy milyen akadályokba ütköznek, amikor munkahelyet keresnek, és talán tudunk neki segíteni. Akkor most lezárom a hozzászólók listáját, kérem röviden szóljanak, mert azután ez a többi jelentés rovására megy. Emilia Metzoni, tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Először is szeretném minden tiszteletemet kifejezni a javaslatot illetően, és ez hangsúlyozza, hogy milyen fontos a folyamatosság a képzés és a munka világa között és hát nekünk is ehhez kell még inkább hozzájárulnunk. Meg kell teremteni azokat az eszközöket, amelyekkel el lehet érni ezt a célt. És ez alkalommal szeretném a véleményt még két megfontolással kiegészíteni. Ugye mindig úgy tűnik, különösen a bizottság javaslatát vizsgálva, mintha ma lát, ma jött, mintha csecsemők lennék, tehát akinek minden új. Tehát mi egy ifjúsági csomagról beszélünk, és megpróbálunk instrumentumokat találni, amely garantálja, amelyek garantálják a folyamatosságot a képzés és a munka területén, de hát nem nézzük meg pontosan a jelenlegi helyzetet. Tehát ma azzal kell foglalkoznunk, azzal kell törődnünk, hogy megfelelő helyre irányítsuk a pénzeket, és garantáljunk munkahelyet azoknak, akik már rendelkeznek megfelelő szakképzettséggel. Tehát most az az elvárás, ugye hatalmas válság idejét éljük, nagy válságos időkben vagyunk, és akkor a fiatalok azt várják, hogy valahogy kikerülhessenek a munkaerőpiacra. Ez nagyon fontos. És a második, egyben utolsó megjegyzés, hogy a munka nélküliség a fiatalok körében tény. Ezt meg kell nézni, ez aggodalomra ad okot, komoly aggodalomra, és törődnünk kell a képzéssel, szakképzéssel, tehát a kulturális növekedést kell elősegíteni, hogy ezzel a fiatalok képesek legyenek a munkaerő piacon helytállni, kilépni a munkaerő piacra, és éppen ezért azt javaslom, hogy nézzük meg, hogy hány nőnek nincs munkája. Nagyon nagy számban munkanélküliek a nők. És mi köze ennek ehhez az egész jelentéshez? Ez az a függ, ez, a, mi, mi, ez összefügghet a, a képzettség szinttel, a képzettségi szinttel, a nők elleni erőszakkal. Tehát mind, mindez hozzájárulhat ehhez a drámai jelenséghez, mint a munkanélküliség és ezt a javaslatot arra is kellene használni, hogy még egészítsük ki ezt valamival, azzal, amit éppen most említettem. Köszönöm szépen, Helosz kollega. Köszönöm. Igen, így van úgy van, hogy a fiatalok körében a munkanélküliség tényleg nagyon magas olyan országokban, mint Görögország, Spanyolország, Portugália is folytathatnám a sort. A fiatalok munkanélkülisége Görögországban 64,2 százalék, Spanyolországban hasonlóan magas a szám, tehát ez a, itt nagyon-nagyon nehéz a, a képzési rendszert ezt hozzáigazítani. Nincs gazdaság Görögországban, amibe kiléphetnének. Ez egy új jelenség, ott a munkanélküliség, csak a másik oldalon teljesen összeomlott a termelő szektor. És ez azt jelenti, hogy reformokra van szükség, gazdasági reformokra, meg az oktatási és képzési rendszer reformjára is, hogy a fiatalok modern kérdésekre tudjanak reagálni, mert ma sokszor hibázunk. Ugye a válság idején olyan javaslatok születnek, amelyek éppen a múlthoz való visszatérést szorgalmazzák. Ugyanez érvényes a gazdaságra is. Az, azt eredményezi aztán, hogy a csőd bekövetkezik, és az ifjúság foglalkoztatásában ugyanez a helyzet a kérdés az, hogy hova vegyük fel a fiatalokat. Hát ha ilyen sok a probléma, akkor központi, regionális szinten kell nagyon gyorsan reagálni, pénzt szerezni, de hát mivel ez nincs megfelelően megtervezve, nem is mindig sikeres. Újfajta foglalkoztatásra is szükség van, erre is gondolni kell, és ezen kívül a gazdaságot az új szektorokban meg kell élénkíteni a fiataloknak nem mondhatjuk azt, hogy persze, dolgozatok valahol, fogadjatok el bármilyen munkahelyet, olyan feltételekkel, amelyeket néhány évvel ezelőtt még messze nem tartottunk Európában elfogadhatónak. Annak nálunk 4-500 euróért kell dolgozni egy hónapban. Mit mondjunk a fiataloknak? Egyetemet végeztetek, tudtok sok mindent, aztán most ilyen másodlagos munkát végeztek, vagy ha fontos a munka, akkor egy százassal többet kaptok, vagy 300-400 eurót. Szóval ez nagyon nehéz, nehéz a megélhetés a fiatalok számára sokan a legkreatívabbak, a legjobbak elhagyják az országot, Spanyolországot, Görögországot, hogy Németországban, Nagy-Britanniában, vagy még messzebb dolgozzanak és ezzel elveszítjük ezt a munkaerőt, amire szükség lenne ahhoz, hogy a társadalomban és a gazdaságban végre tudjuk hajtani a reformokat, a regionális politikában is például. A régióknak is fel kell készülni az új programozási időszakra. Tudniuk kell, hogy milyen irányba kívánunk haladni hogy megvalósuljon az intelligens, tartós, fenntartható növekedés. Milyen képzéssel kell, hogy mindez párosuljon. Ezek az emberek e, e, nekik a regionális hatóságoknál ott kellene, hogy szerepeljenek, hogy ezt mind el tudják, elő tudják készíteni, de hát ez a rendszer is összeomlott. Nem működik. Még konkrétabban olyan eszközökre van szükségünk, amelyekkel nagyon gyorsan tudunk segíteni a fiataloknak, azért, hogy munkát találjanak. E, ez a garancia, e, ez a jusz garancia, ez jó, csak nincs pénz. Spanyolországban, Görögországban meg kell találni a finanszírozás lehetőségét. Európában sincs egyébként pénz erre. Forrás a 0,6%-a az európai GDP-nek csak ennyit fordítanak erre a kérdésre, 20 milliárdot. De hát hallottuk már a parlamentben, hogy a munkanélküliség az 150 milliárd euróba kerül 150 milliárd euróba, és mi 6 milliárdot fektetünk bele abba, hogy segítsünk munkahelyet találni a fiataloknak. Rugalmas eszközökre van szükség. A, egy olyan fiatal, aki el akar kezdeni dolgozni, elmegy a bankba, aztán nem kap pénzt. Ez világos, hiszen csak most kezd, de hát rugalmasnak kell lenni az eszközöknek a háttérben, és minden tagállamban, de európai szinten is lehetőséget kellene teremteni, hogy a vállalkozás az kialakulhasson és fejlődhessen. Különösen a szociális és környezeti területen, ott, ahol innovációra van szükség, hogy a fiatalok saját maguknak tudjanak munkahelyet teremteni és vállalkozók legyenek, és ezzel a szociális környezeti kérdések megoldását segítsék. Új dolgokra van szükség, de ha egy fiatal kezdő vállalkozást akar, akkor hol, hol talál pénzt erre? ezzel is foglalkozni kell európai szinten is, mert nem minden országban van ilyen eszköz. Azt hiszem, hogy jó dolog, hogy a gazdasági és a pénzügyi, pénzügyminiszter Németországban megfelelő gazdasági változásról beszél, de ezt intézményesíteni is kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, kérem, legyenek rövidek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden három dolgot szeretnék elmondani mert ez egy alapvető prioritást élvező téma a politikában. A, nem a politikusok dolga, hogy foglalkoztatást teremtsenek, de az a feladatunk, hogy a, a problémákra megoldást találjunk. A fiataloknak a problémája most a legnagyobb probléma, a strukturális kiigazítások miatt leálltak az aktív munkaerőpiaci politikák, és nagyon fontos ezeket újraindítani, hogy a fiatalok visszatérjenek a munkaerőpiacra. Ez a, az oktatási rendszert is érinti, de hogyha megnézem a saját országomat, nem az a probléma, hogy rossz az oktatási rendszer, hanem hogy nem találnak a saját hazájukban munkahelyet, és el kell hagyniuk az országot. Az örökölt problémák, a válság, a gazdasági válság sokkal szélesebb körül, mint ahogyan tűnik. A harmadik dolog, amit el szeretnék mondani, Egyetértünk abban, hogy a legfontosabb kihívás a politikusok számára ma az, hogy az országainkban meg tudjuk erősíteni a szociális alapot, hogy a fiatalok, akik kikerülnek az oktatási rendszerből és nem találnak munkahelyet, az ő helyzetünkön segíteni tudjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Martin Anderson, you have the right to comment. Eh, van lehetősége arra kolléganő, hogy összefoglalja, amit elhangzott. Köszönöm. Csak megköszönném mindenkinek, hogy hozzászólt a témához, nem fogok minden felszólalásra reagálni. Láttuk, hogy elhangzottak a fontos dolgok a trendekről, a demográfiai változásról, stratégiailag kell gondolkoznunk, és én azt gondolom, hogy vannak olyan programok, amelyeket meg kell vizsgálnunk, és meg kell, biztosítani kell, hogy olyan módon legyenek célzottak, hogy elkerüljük a bürokráciát, erről beszélnek a különböző szervezetek is, amelyekkel kapcsolatban állunk, amelyek támogatást szeretnének kapni tőlünk. Emellett elhangzott a vállalkozói szellemről egy hozzászólás, illetve hogyan lehet munkahelyeket teremteni. És valóban nagyon korán kell már akár 7 éves korban elkezdeni ezt a kreativitást, hogyha egy olyan gyerekkel van dolgunk, aki messze képességei alatt teljesített, akkor azért meg kell vizsgálnunk az iskoláztatás hátterét is. Svédor vannak olyan országok, ahol 12 évet lehet úgy iskolába tölteni, hogy valaki nem tanul meg írni, olvasni. Tehát oda kell figyelnünk a az iskolai rendszerekre is. Van ugyanis olyan iskolai rendszer, amelynek komoly problémái vannak, ilyen például az Északír is. A Horizon 2020 program, a társadalmi kihívások, ezeket meg kell vizsgálni, a különböző kapcsolódási pontokat, azt is, hogy a helyhatóságok milyen szerepet játszhatnak. Meg kell vizsgálnunk, hogy miért nincsenek kapcsolódási pontok a különböző programok között, és ezeket kialakítani E, aztán pedig megerősíteni, amely e, lehetőséget biztosít majd a fiatalok számára. Erről nem is érdemes e, vitatkozni, annyira egyértelmű az a 6 milliós összeg nem elég, látjuk, hogy 150 millió euróra van minimum szükség. Szükség van tehát ezekre a, ezekre a programokra. A 6 milliárd javított a képviselő, 6 milliárd nem elég, ami rendelkezésre áll ilyen programokra. Így tudjuk csak megadni azt a fiataloknak, amire szükségük van, és amit megérdemelnek. Köszönöm. A jelentéssel kapcsolatban tartozom önöknek bizonyos információkkal. A kulturális szakbizottság nem tudta megvárni a véleményünket, nagyon kevés időt adtak nekünk. Június 17-én fognak szavazni. Az egyetlen lehetőség az az volt, hogy önök megkapták a jelentés tervezetet, mielőtt mi még itt erről beszélhettünk volna, és lehetőséget adtunk önöknek arra, hogy módosítókat nyújtsanak be. 28 érkezett, ma megbeszéltük, holnap lesz a szavazás hogyha önök úgy érzik, hogy további módosítókat kell eh, benyújtaniuk, akkor azt csak szóbeli módosító formájában tehetik majd meg, a frakciókon keresztül, de gondolják meg, eh, mert jó lenne nem felborítani ezt a folyamatot, tehát aki szóbeli módosítót akar benyújtani, az a politikai frakciókon keresztül működjön, és eh, Köszönöm ezt az előadást, ezt a lehetőséget. Az öko-innovációról szóló jelentés következik. Itt is arra kérném a kollégákat, hogy röviden beszéljenek, sőt azokat, akik feliratkoztak, arra kérném, hogy gondolják át, akarnak-e tényleg beszélni, mert erősen korlátoznom kell a hozzászólási... Ja, hoppas att eh, om, ni, om, om det inte går så... Igen, ha ez nem megy, akkor természetesen még egyszer alaposan meg kell nézni. Ez a vélemény, amit az NV kért, azt tartalmazza, hogy a környezetpolitika segítségével teremtsünk munkahelyeket Európában. Nagyon becsvágyó az agenda a környezetvédelmet illetően, és itt mindenek előtt arról van szó, hogy védjük a környezetet, megmentsük a környezetet. Egy bolygónk van csupán, ahol, és ezt át kell örökíteni a gyerekeinkre, unokáinkra, és ez a fő célja ennek a becsvágyó célkitűzésnek. Európában azonban azon is el kell gondolkozni, hogy hogyan tudjuk ezt a politikát arra használni, hogy fenntartható munkahelyeket teremtsünk. Vannak olyan instrumentumok uniós szinten, amelyek elősegíthetik ezt a folyamatot, és nekünk arról kell gondolkodni, hogy ezeket finanszírozni lehessen. Az öko innováció az segít abban, hogy ezeket az információkat, például nyersanyag biztosítása, ezeket elősegítsük. És ennek a segítségével, és ezt saját tapasztalatomból is tudom, Észak-Svédországban, a bányászatban, vagy az erdészetben, erdőgazdaságban, a turizmusban, ott vannak munkahelyek, amelynek, amelyek azon vannak, hogy az egész termelést fenntarthatóvá tegyék. Rögtön példákat is tudok erre említeni. Nagyon komoly feltételeket teremtenek mindehez, és nem mindenki tudja ezt teljesíteni azonban aki új termelési lehetőségeket teremt, az, ha a megfelelő rendszerbe bekerül, akkor növekedésnek is indulhat. A bizottsági statisztikák ból kiderül, hogy, a, hogy igenis vannak oly munkahelyek, csak sokkal nagyobb a, a potenciál ezen a területen. Az ökoinnovációt sokkal jobban kell támogatni a pénzügyi eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak az Európai Unióban, és ez nagyon jól egybeesik a kohéziós politikával, a 2020-as agendával, és ez teljesen abba a fősodorba tartozik, amerről már régebben is folytattunk vitát, amikor meg kell terveznünk a következő időszakot. Az ökoinnovációt mindenütt figyelembe kell venni a stratégiák kidolgozásakor, ez vonatkozik a, a az okos, a smart specializálódásra. Nagyon sokat tudunk még tenni, ezt támogatni kell, és ezt az Envinek tudomására kell hoznunk, ezt ki kell hangsúlyoznunk. Hálás vagyok minden, minden olyan módosítóért, amit majd elküldenek nekem, hogy jobb legyen ez a vélemény. Köszönöm. Egy megjegyzésem azért eh, lenne, Jan eh, Olbricht ezt megerősíti, megerősítheti. Tegnap győztük meg a tanácsot arról, hogy az ökoinnováció nagyon fontos eh, dolog. Négy hónapig tartott, míg meggyőztük, hogy egyáltalán létezik ilyesmi, hogy ökoinnováció. Látom, hogy az árnyékelőadók nincsenek itt, de vannak helyettük itt mások E, Dajcs Tamás helyett valaki akar beszélni, nem, akkor e, Ivars e, beszél az Alde nevében, köszönöm. Én belátom, hogy nincs sok időnk, nagyon röviden reagálnék az elhangzottakra, és köszönöm Nelson úrnak a jelentést. Pakarinen asszony nevében beszélek, ő rá akar mutatni a hasznára az innovációnak és azt akarja látni a jelentésben, hogy ez hogyan segíthet a Európa versenyképességének javításában. Az új innovációk hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődéshez, és állásokat is teremthetnek. Van egy sor dolog azzal kapcsolatban, amit a kolléganőm mond, ezekkel én is egyetértek, ugyanakkor az új CPR rendeletben azért felhívnám a figyelmet arra, hogy a tematikus részekben nagyon erős hangsúly van az ökológiai aspektuson, és talán érdemes utalni arra, hogy az új rendelet, amennyiben elfogadják, hogyan fogja megtámogatni ezt az irányt, amelyről az önjelentése szól, és amelyért, amelynek elismeréséért sokat kellett küzdeni. Emellett a képviselő asszony azt is mondja, hogy a szűk keresztmetszeteket kell elhárítani, és egy szűk keresztmetszet van egyértelműen a kereskedelmi hasznosítás környékén, vannak olyan tagállamok, amelyekben nehezebb az ilyen jellegű innovációk bevezetése. Köszönöm. A zöldek nevében Nikosz beszél. Θα είμαι σύντομος, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρος. Rövid leszek, köszönöm a szót, elnök asszony. Új megközelítésre van szükség a foglalkoztatás és a gazdaság területén. Az innováció, az ökológiai innováció az hatalmas növekedési lehetőségeket rejt magában új tevékenységi területeken, de segít a munkahelyek teremtésében is. Barózó úr egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy 20 millió új munkahelynek kell születnie a zöld gazdaságban, tehát az ökológiai innováció meghatározó jelentőségű. Szükségünk van rá de a regionális politikán belül is, és a kohéziós politikán belül is. Ezek keretében is tenni kell valamit, mert hogyha ezt nem építik be e, ezekben a rendszerekbe, hanem külön kezelik, akkor nagyon sok lehetőség veszendőbe megy. Néhány példát is említenék például a bányászatban nálunk nagyon sok innovatív technológiát dolgoztunk ki. Az újból, a régiből újat csinálunk a nyersanyagok esetében, és ez azt is jelenti, hogy sokszor új nyersanyagok is születnek. De a vizet például nagyon messziről kell sok esetben szállítanunk, e, ezért nagyon sok pénzt fizetünk, a vizet azután kezelni kell, hogy hasznosítani tudjuk, vagy az energia kérdése. Nem mindenütt van földgáz vagy kőolaj, nem minden régióban de ez egy hatalmas szektor, nem akkora, mint a fotovoltaika és a szélenergia. Itt is még nagyon sok program van, amit végre kell hajtani. A növényi nyersanyagokat is például áram előállítására hasznosíthatjuk a színeket, amilyenekre festjük a házainkat, ezzel is lehet befolyásolni sok mindent. De ezek olyan anyagok, amelyek energiai célokat is szolgálhatnak. Ahogy az elnök mondta, sok hónapra van szükség, hogy ezt egyáltalán megértsük, felfogjuk ezt a rendeletet. És amikor a kohéziós alapról folyt a vita, akkor ezt először tudatosítani kellett magunkban. Az ökológiai innováció az nagyon fontos, az egy új dinamizmust, dinamikát hoz a rendszerbe. Ezt bizonyítják a környezeti tanulmányok is. Köszönöm szépen. Teljesen meg vagyok döbbenve az ECR részéről nincs itt senki. Végső összegzésre megadom a szót. Köszönöm mindenkinek az elhangzottakat. És kérem, hogy küldjék meg módosító javaslataikat számomra. Ami a módosítókat illeti, mondja az elnök, megint csak nagyon szűk határidővel tudunk dolgozni. Az alapvető helyzet állt elő az Európai Parlamentben. Az elnökök konferenciája néhány héttel ezelőtt azt a döntést hozta, hogy a saját kezdeményezésű jelentések folyamatban lévő saját kezdeményezésű jelentéseket hat hónapon belül le kell zárni, és a jelentések okafogyottá válnak, vagy nem befejeződhetővé válnak, hogyha a határidőt elmulasztjuk. Nos, derogációt kérhetnek, az envisek, de csak hatodikán eh, kapják meg a választ. Nekünk azért kell szavaznunk hatodik előtt, mert június egy volt a mi határidőnk, tehát a mi véleményünket meg kell csinálni addig. Május 30-áig lehet módosítót nyújtani eh, a jelentéshez, illetve a véleményhez. Hat, este hatig lehet a módosítókat benyújtani, és eh, utána képesek leszünk időben továbbítani a véleményt. Megint csak mindez függ az elnökök értekezletének döntésétől. Horhe itt van, a szakértő szintén itt van. Elkezdhetjük ugye a napi rendi pontját, eh, képviselőasszony, Mazoni képviselőasszony. Jön a hatos napi rendi pont, ami a költségvetési megszorítások hatásáról szól tekintettel az uniós strukturális alapok kiadásaira a tagállamokra. Erminia Mazzoni asszony két szakértőt hívott meg, akik beszélni fognak ezekről a témákról, és úgy tudom, hogy azt kívánja, hogy először hallgassuk meg a szakértőket. Jorge Núñez Ferrer, aki az Európai Szakpolitikai Tanulmányok Központjának munkatársa, illetve Mári Massiri, ő pedig a Nápolyi Egyetem professzora. Horhe kap először szót. Köszönöm, köszönöm, hogy meghívtak, és tájékoztathatom önöket, hogy már jó ideje foglalkozom az EU a alapokkal, illetve az intelligens városok projektben is benne vagyok, valamint regionális kérdésekkel foglalkozom már egy ideje. Olvastam a regionális politikáról és kohézióról szóló szakanyagot, és erre is kitekintéssel készítettem el az előadásomat. Remélem, hogy működik a gép a válság eh, sokat rontott a helyzeten. Eh, ez az ábra, amit most először bemutatok, ez eh, azt mutatja, hogy azok a régiók, amelyek a válság előtt leggyorsabban nőttek, a válság során a legsúlyosabb eh, GDP veszteséget szenvedték el. Ez eh, ellentétben áll azzal, amit az emberek általában mondanak, hogy jó, persze minden eh, romlott. A kérdés azért megválaszolandó, hogy a korábban jól működő régiók miért kerültek ennyire nehéz helyzetbe. Mindenképpen át kell gondolnunk ezt a, ezt a dolgot. Lehet, hogy önök is már hallották, hogy vannak tőkebeáramlási problémák, nem érkezik, nem érkezik működő tőke egy sor tagállamban. Korábban egyébként nem produktív pénzek érkeztek, hanem banki átutalások, banki pénzek, és egy csomó dolog, ami megdobta a GDP-t korábban, az nem a produktív szektorokban történt. Németországban 30, az elmúlt 30 évben negatív lakásinfláció következett be, ami egy különleges esemény. Tehát rosszféle növekedést láttunk egy sor régióban, és éppen ezért oda kell figyelnünk a jövőbeni programozásra. A stratégiákat az infrastruktúrára alapozták a 80-as évektől kezdve, mert azt gondolták, hogy az infrastruktúrák az infrastruktúra beruházások majd növekedést gerjesztenek, aztán eh, jött egy olyan eh, trend, miszerint a, eh, az emberi tőkébe kellene többet befektetni, erről szólt már a Lisszaboni stratégia is, emlékeztetném önöket arra, hogy annak idején én együtt én dolgoztam a gazdasági területein az EU-nak, és a bizottság annak idején figyelmeztette Írországot, hogy hamarosan jön a válság. Erre ők azt mondták, hogy miért foglalkozunk mi Európai Bizottság Írországgal foglalkozunk a saját ügyeinkkel, ő náluk minden rendben van. Aztán megláttuk, hogy mi történt Írországban. Egyetértek azzal, hogy a növekedési megállapodás, a Growth Compact fontos. El kell dönteni, hogy mibe fektetünk be pénzeket. Azt tudni kell, hogy olcsó, könnyű megoldás nem lesz, holott sokan még mindig ilyet keresnek. Ha a kohéziós politikákat vizsgáljuk, akkor ideje rájönni, hogy nem lesz ez sétagalopp, Persze célzott befektetésekre van szükség, ugyanakkor rendszer szintű változásokra is szükség van. mivel pénz nincs, a rendszer változások rá lesznek erőltetve a régiókra, akár tetszik, akár nem. Emellett a leveraged magánfinanszírozás Eh, szintén fontos. Eh, fontos ez az infrastruktúra szempontjából, fel kell használni ezt az eszközt is, de azért ne felejtsék el, hogy minden eh, leverage eszköz valójában hitel, és vissza kell fizetni. Minden hatóságnak problémája van azzal, hogy ráterhelje ezeket a költségeket a fogyasztókra. Tehát azok az infrastruktúrák, amelyek korábban állami vagy regionális kézben vannak, azok adott esetben ebben a státuszban megváltoztathatnak, ami rendben van akkor, hogyha az adózást nem változtatjuk meg, és ebből finanszírozzák a deficitet, de ugyanabból az adóbevételből magasabb kiadásokat vállalni, az nem igazán, nem igazán elfogadható, és azt gondoljuk, hogy a jövőre nézve ez veszélyes. Nekem nem problémám az, hogyha egyszerre válunk amerikaiakká Eh, hogyha amerikaiakká válunk, de amerikaiakká és dánokká egyszerre nem válhatunk már, ami az adózás és a kiadások szerkezetét illeti. Eh, én eh, megvizsgáltam ezeket a stratégiákat, integrált területi megközelítés, intelligens megoldások, ezekkel egyetértek, a tőkeáttételes finanszírozással, mint gondolattal egyetértek, bár megvannak a kockázatai. Arra kell odafigyelni, hogy a régiók hátrányos helyzetben vannak, mert nem készültek fel eléggé a változásokra. Egyes régiók felkészültek, mások nem. Amennyiben egy projekt jól meg van tervezve helyi szinten, akkor az sikeres lehet, de én azt látom, hogy nagyon rosszul előkészített projektek kerülnek az utolsó pillanatban az asztalra. Nyilvánvaló, hogy ez minimum késlekedést okoz, illetve egyéb programozási problémákat. A programok nem engedhetjük meg, hogy a programok gyengék legyenek. Nem szabadna gyenge programokat és projekteket finanszírozni. Tudjuk tehát, hogy mit kell tennünk. Ez az ábra is mutatja, ezeket pontszerűen felsorolva, a képzés és vállalkozói szellem kell, hogy az érdeklődésünk homlokterében álljon. A gazdaságokat ellenállóbbá kell tennünk, és a kohéziós politikának a múltban is az volt az egyik nagy problémája, és állandóan erről beszélnek az emberek, hogy vannak olyan országok, amelyek már évek óta kapják a pénzeket a kohéziós politikából, és aztán nem nőttek ezek az országok. A kohéziós politika az nem csak a pénzről szól, az a stratégiáról szól leginkább. Éppen ezért a jövőben el kell kerülni az oly elkerülni azt, hogy olyan stratégiák, olyan stratégiák kerüljenek elfogadásra, amelyek nem teszik ellenállóvá a gazdaságot, hanem csak a GDP felzárkózásra koncentrálnak. Lássuk Spanyolor, látjuk Spanyolország példáját. A pénzügyi eszközök vonatkozásában megint csak rugalmasabbnak kell lennünk, rugalmasabbnak és merészebbnek, akkor akkor, amikor a költségvetést megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez nem rugalmasabb és nem merészebb. Van egy csomó kérdés, amit még meg kell oldani. Érdekesebb eh, eszközökre van szükség. Hatalmas infrastruktúrális igényeink vannak a projekt kötvények azok például csak transeurópai hálózatokra e, lettek kitalálva, ugyanakkor projektbondokat Amerikában használnak a városok is, e, amelyek olyan kötvények, amelyek egy projekthez kötődnek, nem a város garantálja a kötvényt, hanem a projekt garantálja a kötvényt. E, amikor én ezt említettem, hogy Európában is át lehetne venni, eléggé felherdült, fölherdült a közönség. Most most már talán belátják, hogy erősebb, érdekesebb eszközökre, innovatívabb eszközökre van szükség. Nem akarom nagyon sokáig magamhoz ragadni a mikrofont, ezért kicsit összefoglalom, amit mondani akartam rövidebben. Ami a magánszektor részvételét illeti, ez fontos jobb lesz a munkaelosztás is. Azokra a dolgokra nem kell állami pénzeket költeni, amelyek egyébként önfinanszírozóak képesek lenni. Ez nem azt jelenti, hogy business as usual. A fogyasztókra kell átterhelni a terhek egy részét. Én azt kérném a kormányoktól, hogy a fiskális nyomást enyhítsék, nem nem túl szép ez kívülről nézve, hogy újabb és újabb adókat akarnak eh, kitalálni a tagállamok. Minden tagállam eh, mindig ugyanazoktól az emberektől szedi be a pénzeket. Eh, mindig az állampolgárok és a fogyasztók kell, hogy kifizessék ezeket az új adókat, és azt gondolom, hogy át kellene gondolni ezt a, ezt a stratégiát is. Nem az én szakterületem, de aggasztónak tartom a helyzetet. Azt gondolom, hogy a, a közbeszerzéseket fel kell gyorsítani, meg kell vizsgálni az életciklusra szóló költségeket és a hatékonyságot, valamint a bevételeket, meg kell néznünk újra az állami támogatási szabályokat. Van szükség tehát innovációra a közbeszerzések területén, hogyha az állami támogatási szabályokat és a közbeszerzési szabályokat nézzük és megvizsgáljuk eh, azokat a kereskedelmi partnereket, ahol hiányoznak ezek a szabályok, akkor azt látjuk, hogy mivel közvetlenül versenyeznek velünk, ezért eh, versenyelőnyben vannak. Bár a mi rendszerünk eh, az az EU-n belüli versenyt nagyon jól szabályozza, nem segít bennünket az Európán kívülről érkező versennyel szemben. Tehát határozottabb fellépésre van szükség a külső kereskedelmi partnerekkel szemben is. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most szeretném megkérni Mauro Mustini professzor urat, hogy adja elő a bemutatni tervezett előadását. Mikrofon nélkül beszél az előadó. Grazie per l'invito. Eh, mi sono occupato da te. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is. Nagyon hosszú ideje vizsgálom a különböző finanszírozási formáknak a problémáit. A stabilitási paktum ból kizárják a nemzeti alapokat. A 2013-as 20-as időszakra ezek társfinanszírozásban részesülnek. Ezért kétféleképpen lehet tekinteni ezt az érvelést. Az egyik megközelítés abból indul ki, hogy az európai országok növekedésével kapcsolatos problémák hogyan alakulnak, illetve hogy milyen kapacitások állnak rendelkezésre, hogy koherens legyen mindez nemzetközi szinten. Ahogyan látható, ez egy kompromisszum kell, hogy legyen a két célkitűzés között amelyeket el szeretnénk kérni. Az alapfeltételek eléggé világosak. A feladatunk elsősorban az, hogy a pénzügyi stilitást újra megteremtsük a költségvetési hiányok csökkentésével. Mi a probléma? Nem annyira az, hogy a stratégiát meg kell változtatni, vagy annak az irányát, hanem hogy hogyan tudjuk alkalmazni ezt a stratégiát. Fel kell gyorsítanunk a az adósság csökkentést, másodszor pedig egy egységes technológiai stratégiát kell alkalmaznunk. Mint mindenki tudja, sok stratégia a megszorítás elvének ellenében hat. Hogyha egy megszorítási politika maga ellen fordul, vagy nem eléggé produktív, akkor tulajdonképpen már nem hasznos. Hogyha nagyon magas az adók szintje, vagy nagyon nagy mértékben fogják vissza a kiadásokat, akkor a tagállam gazdasági teljesítménye ezt megszenvedi, és ez rontja az adott ország adósságszolgálati képességét is. A termelési kibocsátás csökkenése pedig likviditási hiányt idéz elő. Ennek eredményeképpen az adott ország eh, továbbá nem tudja teljesíteni az adósságszolgálatát, eh, az eszközeinek értéke csökken, így hitel szűke keletkezik, eh, csökken a foglalkoztatás, és ezeket a megfontolásokat is figyelembe kell venni, amikor újra fontoljuk a kohéziós alapokat megalapozó szakpolitikákat. Bizonyos intézményekben a közgazdászok egy másik elméletből indulnak ki, Olaszország összefüggésében is. Mi történik itt? Az, hogy szűkül a gazdaság, csökken az eh, import mértéke is, ami a folyófizetési mérlegben egyensúlyt eh, idéz elő, de ez mégsem megoldás, mert a mérleg másik serpenyőjében azt látjuk, hogy a gazdaság eh, még inkább megszenvedi ezeket a változásokat, és a fenntartható növekedés nem érvényesül olyan országokban, mint Spanyolország vagy Olaszország. A statisztikák szerint 25%-kal csökkent a termelési képesség ezeknek az országoknak, ez nagyon aggasztó és veszélyes. Hogyha az olasz gazdaság továbbra is így szőkül, illetve a pénzügyi, gazda, pénzügyi szektor is csökken méretében, akkor a kivitel is megszenvedi ezt. Mint már említettem, van egy új elmélet is, ami egyre nagyobb eh, teret nyer, az úgynevezett szelektív eh, kiadások eh, elmélete, ami azt jelenti, hogy nem mechanikusan kell csökkenteni minden kiadási sort, hanem megpróbáljuk megtartani a gazdasági kibocsátás jelenlegi szintjét, hiszen abból indulunk ki, hogy csak a növekedés élénkítheti a gazdaságot. A jelenlegi gazdasági politikák nem érvényesek már, gyakorlatilag nulla közeliek a kamatlábak, ha már a monetáris politikáról beszélünk, és ez a politika az eddigiekben nem vezetett sikerre a defláció elleni harcban, és ilyen hatása van jelenleg a költségvetési politikáknak. Jelenleg az országoknak nincsen lehetősége arra, hogy leértékeljék a nemzeti fizetőeszközüket, úgyhogy ez az eszköz sem működik. Ami az IMF szerepét illeti, tagadhatatlan, hogy a megszorító intézkedések meg gyengítik az országokat. Az IMF azt mondja, hogy a globális deficit csökkenés ezeknek az ördögi köröknek is betudható, ami a recessziót és a költségvetési szorít, megszorításokat illeti. Az ekonometrikus modellek, amelyeket a bizottság használ jelen pillanatban, költségvetési intézkedésekből indulnak ki, amelyeknek az alapja a GDP csökkentés, csökkenés 0,5%-os költségvetési szorzóval, illetve az megszorító intézkedések. Ezek a korábban kialakított modellekből kidolgozott módszerek, és olyan tanulmányok is készültek, amelyekből kiderült, hogy a valós szorzó 0,9 és 1,7 között van, távolról sem 0,5-ről van szó, vagyis megkettőződik ez a fajta deficit a, a recesszió és a költségvetési kiadáscsökkentés miatt. Az IMF azt vizsgálja a tanulmányában, hogy a rövid távú adósságcsökkentés nem produktív. <clears throat> A költségvetési paktumnak milyen hatása lehet? Úgy gondolják a gazdasági szereplők, hogy több adót kell fizetniük a jövőben, hogy alacsonyan lehessen tartani a az adósságot, az államadósságot, és így csökkenni fog a fogyasztás mértéke. Nagy kérdés, hogy ezek a folyamatok valóban így érvényesülnek-e. Az adózás alapján érdek, lehetséges-e újra megteremteni a gazdasági szereplők közötti bizalmat? Szerintem nem feltétlenül van -e ennek alternatívája. Elképzelhető-e például az, hogy korlátozzuk a, az államadóság mértékét, és még egy növekedési paktum megkötése esetén is sok kockázatot hordozna ez, mivel növelné a GDP-t, de olyan mértékben, amely meghaladja a költségvetési hiány mértékét. A költségvetési paktum megtartása érdekében fenntarthatóbb növekedést kell, és ilyesfajta kilábalást kell kieszközölni. Talán egy megoldás az, hogy kizárjunk bizonyos nemzeti komponenseket a társfinanszírozási mechanizmusból. Ez eh, elképzelhető, hogy nem lehetséges, Ebben az esetben a kohéziós politikáknak a végső célját kell megvizsgálnunk. Sajnálatos volna, ha az derülne ki, hogy a kohéziós alapok elköltése nem megfelelően zajlik. Mi ennek az alternatívája? Az, hogyha a testfinanszírozásnak a nemzeti oldalát tekintjük, és az állam nettó bevételét vesszük figyelembe, akár az áfa bevételekre is gondolhatunk. Modulare diversamente. A tervek végrehajtása során meg kellene vizsgálni a két finanszírozási forrást, és különféleképpen kell ezeket elkölteni, figyelembe véve a vonatkozó időhorizontot a programozási időszak elején az európai alapokat lehetne használni, és aztán akkor utolsó években pedig a nemzeti forrásokat. Ez csak akkor működik, hogyha a kérdéses ország jobb eredményeket tud elérni a deficit GDP arány alakításában. Ahogy a kollégám kifejtette korábban, ez csak akkor működik, hogyha Mindez kapcsolódik a programozási beruházásokra vonatkozó valós kapacitáshoz. A korábbiakban ezt nem tudtuk így érvényesíteni, és jobb lenne egy jobb befektetési beruházási tervet kidolgozni, ennek az ára az volna, hogy más finanszírozási politikát kellene használni az Európai Unió részéről. Köszönöm. Köszönöm, Usztini professzor. Most Szeretném a régió főigazgatóság képviselőjét felkérni, hogy mondja el a véleményét, hogyha kívánja. Köszönöm szépen. Először is azt kell elmondanom, hogy ez a jelentés fantasztikus lehetőség számunkra, hogy megosszuk a véleményünket az általános trendekkel kapcsolatosan, amelyeket vizsgáltunk és elemeztünk az elmúlt években. Nagyon sok elemzést végeztünk, és ezek közül nagyon sok megfelel ennek a jelentésnek az elemző részében foglaltaknak, és majd a következő kohéziós jelentésben viszont látjuk mindezeket az eredményeket, ez valószínűleg a jövő évben kerül kiadásra. Ugyanakkor bizonyos projekteket végzünk most az OECD-vel közösen a hatékony állami befektetésekről, amelyeket a helyi hatóságok végeznek el a költségvetési megszorítások időszakában. A nagy kihívás az, hogy a folyamatban lévő munkát folytatni tudjuk. Ez két közleményt jelent majd a, az egyik a strukturális és befektetési alapok és makroökonomiai gazdálkodás a megfelelő gazdasági alapokon és keretek között, és hogy milyen fontos a megalapozott gazdasági keret az alapok számára, a másik pedig a konvergencia a középtávú célkitűzések elérése érdekében. Ez különösen érdekes lesz és fontos meg, megvizsgálni, hogy a társfinanszírozást hogyan tudjuk érvényesíteni azzal összefüggésben, amit korábban is kifejtettem, mégpedig a gazdasági irányítás összefüggésében. Világosá kell tenni, hogy milyen keretek között tudunk mozogni. Abból kell kiindulnunk, hogy az EMU-val kapcsolatos blueprint mit irányzott elő a tavalyi évben. A beruházási záradéknak feltételesnek kell lennie, és a megelőzési tengelyen kell mozognia már, ami a stabilitás és növekedési paktumot illeti, és meg kell felelnie a középtávú célkitűzéseknek. Általánosságban nagyon fontos elmondani azt, hogy a strukturális alapok ebben az időszakban különösen lényegesek, nem csak a növekedés, hanem a fejlesztés tekintetében is, illetve a fejlődés tekintetében, hogyha a GDP lehetőségeket megvizsgáljuk, és ennek a növekedési ösztönzőit, akkor a strukturális alapok szerepe kiemelendő, különösen, hogyha az emberi tőkéről, a termelékenységről beszélünk, és minden ilyen elem tekintetében a strukturális alapoknak nagyon fontos hozzájárulásáról beszélünk. A Mazzoni jelentéssel összhangban elmondhatom, hogy nagyon sok munka van folyamatban most a bizottságnál, amelyeknek valószínűleg a kimenetelét is láthatjuk majd a következő hetekben, azzal, hogy az első közleményeket elfogadjuk. Köszönöm szépen, Mácóné asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. És én is szeretnék köszönetet mondani önnek is, és mindenkinek, eh, aki megértette, hogy milyen fontos eh, ezt a jelentést eh, megvitatni a költségvetési megszorítások hatásáról a regionális politikákra, illetve a helyi hatóságok beruházási lehetőségeire. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy megfontolták a munkánkat, és nagyra értékelem azt, hogy ilyen óvatosan elkezdenek foglalkozni azzal az elmélettel, hogy a költségvetési és a társfinanszírozási forrásokra vonatkozó modellt meg lehetne vizsgálni. Köszönöm azoknak is, akik az előző ülésen felszólaltak, amikor az alapelvekről beszéltünk a jelentés vonatkozásában. Köszönöm szépen az elmondottakat, és abban is reménykedem, hogy mindezeket figyelembe fogják venni a ma tárgyalt jelentéstervezetben. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a jelentés még nem zárult le, mindenkinek a véleményét nagyon szívesen fogadom. És nagyon köszönöm a szakértőknek, akik megosztották velünk a véleményüket ezzel az elmélettel összefüggésben, amit a jelentésben fejtegetünk. Köszönöm Fer- Ferreira és Musztini professzoroknak, hogy eltérő szempontból, de következetesen támogatták ezt az elképzelést, amelyet amelyet a jelentés is tartalmaz. Ez az elmélet új elmélet, az európai politikai vita keretében került napirendre. A kormányok most vizsgálják ezt a legfontosabb problémáik között. Nagyon fontos, hogy a parlament felkarolja ezt a vitát, és ezt az eszközt az eszmecseréi során hogy szerepet kapjunk a politikai vitában egy ilyen alapvető jelentőségű kérdéskörben. Ami ezt a forgatókönyvet illeti, amely az alapja ennek a költségvetési folyamatnak. Ez 2008-ban indult, amikor azt tapasztaltuk, hogy a termelékenység és a termelési eredmények fokozatosan csökkennek, növekszik a munkanélküliség, és az adósságszolgálat egyre nehezebbé válik, ráadásul az európai régiók egyre inkább eltávolodnak egymástól, ezt Ferreira professzor is kifejtette. Ezek a különbségek még inkább, még inkább rámutattak arra, hogy az európai országok között micsoda szakadék tátunk ami arra is rámutat, hogy a kohéziós politika nagyon nehezen tudta teljesíteni feladatát, vagyis hogy kiegyenlítse a tagállamok közötti fejlődésbeli különbségeket. Remélem, hogy még több javaslatot hallunk majd a jelentésben foglalt elmélettel kapcsolatosan. Nyilván ez nem fogja egy csapásra megoldani az összes problémát, amelyeket a válság vet fel, de szeretnénk támogatni azt az elképzelést, hogy a növekedés alapvető jelentőségű, hiszen megszorítási politikák indultak el, és olyan intézkedések, amelyek igen fájdalmasak így próbáltuk beindítani az Európai Unió különböző gazdaságaiban a növekedést, de most már a növekedésre kell összpontosítani, és a növekedés serkentő eszközökre. A kohéziós politikának ezekben központi szerepe van, ugyanúgy, mint a beruházási lehetőségeknek az értékelésében a, hiszen a helyi hatóságoknak, regionális hatóságoknak kell végrehajtaniuk a kohéziós politikát. Professzor Musztini még eh, technikai jellegű előadásából az is kiderült, hogy eh, a beruházási kapacitás eh, ban növelni kell a rugalmasságot, hogy az erőforrásokat a szükséges pontokon tudják eh, megtenni. Fokozni kell tehát a gazdasági növekedést, ez a fő cél, az olyan területeken, ahol ezekre a legnagyobb szükség van jelen pillanatban. Tehát eh, egy megoldás, amit a jelentés is tartalmaz, az volna, hogy a folyamatban lévő tárgyalások alapján fontoljuk meg azt, hogy esetleg felül lehetne vizsgálni azokat a szabályokat, amelyek alapján a költségvetési kritériumokat határozzuk meg. És így más konnotációt nyernének a társfinanszírozásban felhasznált források. Végül pedig azt is megfontolhatnánk, hogy a társfinanszírozási kiadások a kohéziós politika keretében szolgálják a növekedést, és azt, hogy a gazdasági különbségeket a tagállamok között át tudjuk hidalni. Vagyis az Európai Unión belül ez a fajta összhang megteremtődjön. Különösen most fontos ez, mivel alapvető ellentmondást tapasztalunk, emiatt a kohéziós politika nem tud jobb növekedést elérni és fellépni a válsággal szemben. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meglátta az értéket ebben a jelentésben, és megadta nekünk a lehetőséget arra, hogy vitát indítsunk a, a véleménnyel kapcsolatosan, arra nézve, hogy a költségvetési politikák új szabályát kidolgozzuk. Viktor Bostináról a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, engedje meg, hogy bemutassam a kollégám javaslattervezetét, Krilov kollégáit, aki foglalkozik a delegáció vezetésével, a NESZ delegációval, ezért én helyettesítem őt, és szeretném kifejezni a magam támogatását és a gondolatok mellett. Maconi asszonynak gratulálok a tervezetéhez. Ez a legnehezebb problémákat ragadja meg a regionális és a helyi hatóságok vonatkozásában a strukturális eszközök elköltésében költségvetési szigor idején. És hát ezt mindenképpen meg kell említeni ebben a tervezetben. E, ezt hangsúlyosan majd a módosítóban fogom benyújtani. A regionális minőség regionális szinten meg kell nézni, hogy a nagyon szegények, nagyon gazdagok rétege hogyan alakul, és hogy hol melyik réteg növekszik, és milyen oknál fogva. Regionális helyi szinten erre még mindenképpen szükség van. Néhány tagországban azonban még azt látjuk, hogy központosítani akarják a strukturális és kohéziós alapok felhasználását, tehát a regionális szintről központi szintre emelik, mondván, hogy ez a társfinanszírozást, rugalmasságot megkönnyíti. Nem lesz elfogadható, hogyha ez figyelmen kívül hagyja a régiókat és a helyi hatóságokat, akik nem vehetnek részt a programok megvalósításában. Ez azt is jelenti, hogy a központi szintnek még nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, hogy a szociális és gazdasági problémákat megoldja a régiókban, és megfelelő egyensúlyt biztosítson a társfinanszírozás révén. Szükség van arra, hogy a partnerségi elvet szigorúan megvalósítsuk. Ha nincs partnerség a releváns szintek között, akkor komolyan fennáll a veszély, hogy a régiókban nem történik semmi, és néhány tagországban a helyzet rosszabbodhat. Nagyon fontos hangsúlyozni a jelentésben mindazt, amit már sikerült elérni a projektek megvalósítása terén. Először is mindenképpen szükség van a jobb adminisztratív intézményi háttérre, hogy megfelelően tudjuk kezelni ezeket a projekteket regionális és helyi, illetve központi szinten. Ha kevesebb a pénz, akkor azt a kevesebb pénzt jól kell elkölteni megfelelő időben és a prioritásoknak megfelelően. És most itt az ideje, hogy egy információt elmondjak, amit tegnap délután kaptunk amikor találkoztunk kollégákkal, egy bank képviselőivel, és kiderült, hogy itt Európában a globális trendekkel ellentétben az adminisztratív kapacitás révén lehet a leginkább javítani a források felhasználását és így tudjuk a helyi és regionális érdekeltek érdekeit jobban figyelembe venni, és ha a pénz akkor oda folyhat, ahova kell, ez különösen fontos akkor, amikor pénzhiány van. Másodszorban a komplikált szabályok, eljárások, a bürokrácia a pénzügyi nehézségekkel párosulva korlátozza az EU pénzek hatékony felhasználását. Az Európai Beruházási Bank támogatja a tagállamokat, a legrosszabbul álló tagállamokat, de még mindig van mozgástér, hogy javítsuk az EIB részvételét, és hogy ez megfelelően szolgálja a regionális és helyi hatóságokat, és akkor ebbe az irányba vihetjük a döntéseket és e, ez segíthet a következő programozási időszakban. Ez volt a hozzászólás. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, e, Viktor. A e, liberálisok nevében Iverszi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én néhány, talán ezzel ellentétes szót szólnék, de hát az igazság az igazság először is a raportőr jelentését, illetően, hogy a társfinanszírozást zárjuk ki a paraméterek, a stabilitási paktum ból ez nem megy, ez nem lesz, ez nem lehetséges, meg holnap se lesz lehetséges, mert ugye pontosan megnézik a jogszabályt, amelyet 25 ország ratifikált, ha jól tudom, az Egyesült Királyság és a Csekköztársaság maradt ki belőle. Ott egészen világosan az áll, hogy a, el kell, ö, ö, ö, nem a 3.0 három pont nulla a deficit, hanem 5.0, és hogyha és mit, mit lehet, mi lenne akkor, ha magasabb lenne a deficit határ. És amit itt alkalmazni lehetne ebben a javaslatban, az úgy tűnik, hogy ez, ez, ez nem használható. Ez egy 2005-ös tanácsi döntés, ez a 1055-ös rendelet, és akkor a tanács hozta ezt a döntést, de azóta lassult a gazdaság fejlődése, tehát a, ez nem teszi lehetővé, hogy kizárják a társfinanszírozást azok közül a paraméterek közül, amelyek a fiskális csomagban vannak, tehát akkor különben jogszabályt kell módosítani. De hát ezt a jogszabályt elfogadták nemrégiben 25 országban. És a kérdés az az, hogy most akkor valaki dolgozzon a jogszabály módosításán, és a gazdasági lassulás mellett azt is figyelembe kell venni, hogy a társfinanszírozásra van szükség, és társfinanszírozunk, és magasabb a deficit a 0,5%-nál, hát akkor két külön világban élünk. Tehát teljesen mást fogunk mi csinálni, meg ők is, meg mindenki más dolgot fog csinálni, úgyhogy ez egy teljesen vágyálom csupán. A második dolog, a makrogazdasági feltételeket illetően, a 12. pontot illetően. Még egy dolgot. A raportőr ellenzi azt, amit a bizottság meg a tanács mond, mi ezt ismerjük. Az én javaslatom az, hogy tegyünk hozzá valamit, és adatokat vegyünk be a 2009-től 2013-ig, de nincs korreláció az abszorpció minősége, az abszorpciós ráta között és a deficit ráta között. Tehát a javasolt bizottsági megközelítés jól hangzik, csak nincs meg a megfelelő alapja. És ezt is talán hozzá tehetnénk ahhoz, ehhez a jelentéshez, hogy sokkal pontosabb legyen. Egy harmadik kérdés, amit tényleg javaslok a raportőrnek, az az, hogy ebben a jelentésben semmi információ nincs az addicionalitásról az addicionalitás az egy nagyon komoly eszköz, amit a tagállamok, régiók, a bizottsággal közösen használhatnak ahhoz, hogy megoldják részben azt a kérdést, ami a jelentésben áll. Számokat mondok. A bizottság egy közleményt adott ki, ez az addicionalitás középtávú leírása, és itt a referencia az volt, hogy a társfinanszírozás mellett minden országnak plusz közpénzt kell biztosítani, tehát befektetni, és 94 milliárd volt a referencia szint, hogyha 20 2-23 százalékkal kalkulálnak, akkor nagyon érdekes lesz megnézni, hogy milyen minősége lesz ennek plusz regionális helyi szinten, mert ez hozzájön a negállami színhez, akkor milyen konzisztencia valósul És akkor, hogyha igazi eredményekre törekszünk középtávon, 2007-10 között vizsgálva, megnézni az adatokat, akkor nagyon érdekes dolgok kerülnek, derülnek ki. Vannak olyan országok, amelyek jelentősen csökkentették a közfinanszírozást 2011-12-től 23 százalékkal. És vannak olyan országok, akik jelentősen növelték ezt az összeget, még Spanyolország 25 százalék, Olaszország például Lengyelország 57 százalék, Szlovákia 58 százalék, tehát néhány ország növelik a független plusz befektetéseiket regionális szinten is. Bizonyos országokban ez csökken, a bizottság ezzel egyetért. De soha nem beszéltünk erről a problémáról ebben a bizottságban, és ez az egyik oka annak, amiért nincs is benne ez az információ az anyagban, mert ez olyan jelentős eszköz, ezzel tudjuk elemezni azt, hogy a társfinanszírozás mellett a plusz pénzek hogyan alakulnak, és ezt biztosítani kell, mert ezt a bizottság, ezt a bizottság elfogadja, és hogyha nem teljesítik ezeket az elvárásokat, nem hozzák az adatokat, akkor az problémákat fog eredményezni. Ezt benne lesz, bele kell, hogy jelenjen a jelentésben is, mert nagyon közvetlen kapcsolat van a között, hogy mi a helyzet a lokális szinten. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ivers. Hát azt mondta, hogy van a strukturális deficitről egy jogszabály, de hát ez nem egy egyszeri módszer a strukturális deficit kalkulálására Rendben van. És akkor most a zöldek, Nikosz szól, a zöldek nevében Nikos, Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma, amiről most éppen folyik a szó, ugyanis a gazdasági lehetőségek regionális szinten, hát szóval ki kell keveredni a válságból, ez a cél. Most itt van ez a válság, és az alkalmazott módszer a takarékoskodás. De azt látjuk, hogy befektetésekre van szükség. De hát most nincs pénz erre, hogy fenntartható befektetésekbe kezdjünk. Ugye nem a piszkos, az elavult technológiát akarjuk Európába vonzani beruházásként, ami szociális, környezeti szempontból nem fenntartható, hanem természetesen intelligens integratív, fenntartható növekedést szeretnénk elérni. Ezt mindig mondjuk. De hát ez nem korrelál a mai politikával. Görögországban 25% a recesszió. Ez rendkívül nehézé teszi a programok társfinanszírozását és a közberuházásoknál pedig mind abszolút, mind pedig relatív vonatkozásban csökkennek a számok. Tehát egyre nagyobb a recesszió, egyre nagyobb a takarékosság, a kiadásokat csökkenteni kell, és akkor egyáltalán nincs pénz semmit finanszírozni, nem úgy társfinanszírozni. Tulajdonképpen innovációba kellene befektetni, új gazdasági területekbe, hogy hatékonyan ki tudjuk használni a meglévő eszközöket. Tehát a, a befektetés irányába kell haladnunk új instrumentumokat szeretnénk, arra van szükségünk. Új politikára, politikai irányzatokra, mert ezzel a politikával az életben nem keveredünk ki ebből az ördögi körből. Ha például kisebb lenne a recesszió Görögországban, és fenntarthatóbb lenne a beruházás, akkor 20%-kal csökkenthetnénk az adósságot. Lenne pénz investícióra, és akkor az állami költségvetés helyzete is másképp alakulhatna, szanálhatnánk, de honnan vesszük a pénzt? Ez a kérdés. A közszektora szerepe, ez nem az egyetlen, de hát a közférának is biztosítani kell a, a befektetéseket, és a közbeszerzést támogatni kell. És ha ez innovációval párosul, akkor ez hozzájárulhat. Egy ösztönző lehet, és a fogyasztás nagy részét, 16-17 százalékát a GDP-nek növelheti. Tehát hasznosítani kell az innovációt, a befektetéseket, de regionális helyi szinten a célirány az az, hogy olcsóbb szolgáltatásokat biztosítsanak régi szolgáltatásokat, amelyek nem olyan hatékonyak, nem olyan környezetbarátok, de olcsóbbak. Mert nincs lehetőség az innovációra. Másik fontos kérdés az a regionális költségvetés megkurtítása. Ez a központi szintől függ, és ennek nagyon komoly hatása van Európában, nagyon különböző sebességek vannak. Vannak jó szervezett régiók, hallottuk a jelentésben, hogy ezek a régiók a jobban ki tudják egyenlíteni azt a hiányt, hogy a központi állam nem hajt végre megfelelő beruházásokat. Ezt a régiók sok helyen fel tudják fogni. Ez egy más helyzet. A gond az, hogy több ö, olyan ország van mindenek előtt Dél- és Kelet-Európában, ahol a régióknak nincs saját eszközük, és ezt a fontos szerepet, ezt a kiegyenlítési funkciót nem tudják betölteni a saját költségvetésük csökken, éppen hogy a központi szint csökkenti. Görögországban vannak egy-két-három százalék a saját forrás <clears throat> a régióknál ezekben a programokban, hát akkor ezzel bizony nehéz befektetéseket eszközölni, és mindig a központtal, a központi kormányzattal kell egyeztetni. Ők, akik kimondják a döntő szót, ez egy halálos ördögi kör. Úgyhogy regionális növekedést kell biztosítani, azt kell elindítani, és így humán erőforrás is veszendőbe megy, mert mm, vagy elmennek nyugdíjba az emberek, vagy pedig ilyen körülmények között a fiatalok inkább elmennek, elhagyják az országot. 2014-től 2020-ig nem is lesznek már fiatalok a közigazgatásban, elmennek. Hát akkor hogyan támogassuk a regionális fejlődést? Mindig azt mondjuk, hogy egy új alapot szeretnénk teremteni a növekedés és a beruházások számára, azonban ezzel párhuzamosan nincs meg hozzá az erőforrás, a humán erőforrás. Hát a katasztrófa előtt állunk. Meg kell nézni, hogy a régiók és a központi kormányzat hogyan alakítják a programjukat, és mindenképpen partnerségi megállapodást kell kötni a bizottsággal a regionális fejlődésre vonatkozóan. A régiók a legkevésbé fejlődtek, és hát itt, itt, itt nagyon komoly hatást gyakorolnak ezek mindenre, mert nagyon nagy a szakadék, tehát nem segítik a, a, a kohéziót ez kiderül a mi bizottságunk jelentéséből is, és más anyagokból is. Kezdetben, a válság elején minden kategóriában egyszer romlott a helyzet. Először csak kilenc régió, a középső területek, romlott a helyzet, aztán egyre több régióra terjedt ki, és kellett gyakorlatilag leminősíteni. Az, a szigeteknél, különösen a válság idején meg kell nézni, hogy tényleg mi a valós helyzet. A GDP-t alaposan meg kell vizsgálni, hogy hogyan alakul mert a GDP nem mindig tükrözi teljesen jól a valóságot. Én jól ismerem a helyzetet sok szigeten Görögországban. Az egészségügyi szektorban az a helyzet, hogy az emberek nek nincs hozzáférésük a legfontosabb egészségügyi szolgáltatásokhoz, vagy szállításhoz, közlekedéshez, és ezek a régiók eh, hát úgy tűnik, hogy nagyon jól állnak a GDP alakulását illetően, de valóságban ez messze nem így van. Köszönöm. Thank you. Nagyon szépen köszönöm, Jánó Lubrich. Én köszönöm szépen a szót, elnök asszony. A kérdésem a szakértőkhöz, és van egy javaslatom a raportőrnek. A szakértőket arról kérdezném, hogy amivel szembesülünk, ugye az egy nagyon nehéz probléma, és egyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a kohéziós politika a legjobb eszköze a válság idején. És milyen, milyen jelentősége van a válság idején a kohéziós politikának? A kohéziós politikát nem akarom azt mondani, hogy most a strukturális alapok ezt meg tudják oldani, de hát ott van a módszer, hogyan alakul a megosztott menedzsment. Ez egy nagyon komoly felelősséget ró a tagállamokra is. És a kérdés az, hogy hogyan lehet alakítani a kohéziós politikát a jövőben, figyelembe véve a tagállami felelősséget, a fiskális politika terén, a konszolidációval kapcsolatban, stb. Az egyik eredmény, amelyet a raportőr megemlít, az az, hogy a tagállamok nagyon gyorsan reagálnak, megpróbálnak hidat verni a konszolidáció között és a strukturális alapok felhasználása között. Valójában azonban a költségvetés, a regionális költségvetés függetlenségének a csökkentése az nem mindig megfelelő. A, ugye a, a cél a konszolidáció, de aztán ennek a következménye az erős centralizáció, és ez megváltoztatja a politikát. Tehát az a politika, ami a megosztott felelősségen, menedzsmenten alakul, az a válság idején változik, mert hogy centralizálódik. A konszolidáció aminek az a következménye, hogy kisebb mozgásterük lesz a régióknak a költségvetésben, akkor a függetlenségük is csökken. A bizottság egy nagyon érdekes jelentést mutatott be, 50 érdekes projektet, amelyek, ez egy nagyon jó elemzés európai városokról, és ebből nagyon világosan kiderül, hogy a helyi projektek sikere ma az attól függ, hogy van-e egy nagyon jó, jól körvonalazott tagállami stratégia. Tehát nem helyi szinten, hanem tagállami, nemzeti szinten. És most azzal szembesülünk, hogy a, ez az elkerülhetetlen centralizáció, ez elkerülhetetlene, avagy nem? Tehát a kérdésem az, hogy közösségi szinten a kormányzás problémája, és ez fontos az egész elemzés számára, hogy akkor hol vannak a kedvezményezettek, ki biztosítja a társfinanszírozást, és a kérdés az, hogy milyen legyen ennek az általános szerkezete. Ez olyasmit is jelent például, hogy a társfinanszírozás a stabilitási csomagban, az egy érdekes ügy, ugyanis milyen mértékben teszi ez szükségessé a megállapodást, az európai hatóságokkal, és van néhány javaslat, még az én országomban is, hogy megteremtsük a kapcsolatot a helyi szintű deficit és a, a társfinanszírozás között. A kérdésem tehát az, hogy akkor most látjuk ezt, hogy itt változtatásra van szükség a governance területén, az egész filozófiát illetően meg kell változtatni a gondolkodásmódot a kohéziós politikában, és ez a shared management hogyan alakul, ehhez egy nagyon gyors és nagyon erős politika kellene, sokkal másképp kell alakítani a feltételeket szigorúbban, és meg kell nézni, hogy mi legyen a, a, a növekedés. Tehát mit jelent ez a strong conditionality? Ezt gondolom, hogy ez lenne az igazi kérdés, amit fel kell tennünk, és a helyi és regionális hatóságok erre várnak, hogy erre választ kapjanak, mert a tendencia egyértelműen a centralizáció irányába mutat. És mint a válság elleni stratégia. A centralizáció jelenik meg, óhatatlanul. A kérdésem tehát, önök mit gondolnak erről, a jelentés készítőjének meg azt mondanám, hogy a tagállami, nemzeti és regionális szint mellett nagyon fontos a lokális helyi szint is. A jelentésben van szó local investmentről, tehát helyi, tehát a kis önkormányzati beruházásokról. Nápoly, Párizs, London, csomó város lehetne említeni, mint önkormányzatot, tehát a helyi szint fontos. És hogyha elmondanák véleményüket erről a problémáról, a centralizációról, meg a konszolidáció, a konszolidáció összefüggéséről. Köszönöm szépen. Thank you very much, Vladimir Mank. Vladimir Mank. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Eredetileg nem is akartam hozzászólni, csak aztán hallottam a szakértőimet, és úgy döntöttem, hogy reagálok az elhangzottakra. Engedjék meg, hogy az elején elmondjam a következőt. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy a kohéziós politika és a strukturális alapok nagyon fontos instrumentumok a válság elleni küzdelemben. Szlovákiában is 76%-a a közberuházásoknak csak is és kizárólag a strukturális alapoknak és a kohéziós politikának köszönhetően valósul meg. A növekedés az kicsi, de hát legalább növekedés, és ez is a kohéziós politikának köszönhető. A szakértők nagyon érdekes dolgokat mondtak el, és érdekes volt hallani az infrastruktúrával kapcsolatos megjegyzéseket. A helyzet már nem az, hogy az infrastruktúra a növekedés motorja. Én egy régió elnöke is vagyok Szlovákiában, és van áttekintésem, ugyanis több auditot végeztettem az energiapolitika terén. Azt kellett megállapítanom, hogy ha befektettünk valamibe, akkor három-négy év múlva térül ez meg. Tehát ez jó beruházás, mert ezt a pénzt, amit visszanyerek, azt újra fejlesztésre tudom fordítani. Tehát, hogyha az alapinfrastruktúrába fektettünk be, az megtérül jól, csak éppen jól kell csinálni. És ugyanez vonatkozik a útépítésre is az idősebb vagy a régi tagállamokban felteszik már sokan a kérdést, hogy miért kellene az alapinfrastruktúrába befektetni, amikor innovációkra van szükség, és inkább oda kellene irányítani a pénzt. De csak akkor igaz, hogyha nem fektetünk be az autópályákba, meg a közutakba, akkor, akkor a többi befektetés is blokkoljuk és nálunk volt útépítés jelentősen mértékben, és hát előfordult, hogy az a pénz, amit beígértek nekünk, nem érkezett meg kellő időben. És ha a kifizetések nem tudnak megtörténni kellő időben, akkor, akkor késedelemre kerül sor, késik a többi beruházás is, tehát ezzel mindenképpen változtatni kell, és ezt nem előtt kell tartani a következő 7 éves beruházási időszakban is, hogy amit megígérünk, azt, azt be is kell tartani, tehát a kifizetéseket akkor kell biztosítani. Nyolc évvel ezelőtt a Költségvetési Bizottságban kezdtem, és ott egy, volt egy meghallgatás, a bizottság akkor 10%-át az, in, az in, a beruházásoknak törölni akarta, azzal az indoklással, hogy ezek az országok nem képesek a pénzt felhasználni. Nem jó az abszorpció. De ez nem igaz. A másik oldalon azt is láttam, hogy nálunk például a hatalmas bürokrácia is akadályozza ezt, és ez fékezi a beruházásokat például. És akkor a bizottság azonban ezt a hibát korrigálta, a bürokrácia nagy részét leépítette, ez jó is volt, rendben is volt, köszönöm is nekik, hogy ezt megtették, de most arra is kell gondolnunk, hogy egy kicsit kérdezzük meg a régiókat, hogy mit akarnak, milyen projekteket, és mire van valóságban forrásuk. Most emlékeztetnék az előző ciklusra, akkor a költségvetés, a 2010-es költségvetés raportőre voltam, és a parlamentben elkészült egy tervezet, a, az NLO és a Security dg vizsgálat tára, illetve ezek bevonásával, hogy készüljön egy audit, és az egyik főigazgatóság az administratív költségeket valóban csökkentette. És aztán az Európai Parlament hasonló vizsgálatot akart elvégezni a parlamentben, egy auditot, azonban mind a mai napig nem került sor egy ilyen elemzésre, ez nem történt meg az Európai Parlamentben. De nagyon komoly pénzeket tudnánk itt is megtakarítani ha ez megtörténne, és akkor ez nagyobb potenciált biztosítana a befektetésekre. Még egy fontos dolog, sok tagállamban most törvényeket fogadnak el, amelyek a, a, az adósságot vannak hivatva fékezni. Szlovákiában is van egy ilyen jogszabály már. Ez jó, de egy dologra gondolni kell, néhány beruházás megtérül nagyon gyorsan, néhány hónapon belül. De ezek akadály, ezeket akadályozza az adósság fék. Ezeket a és éppen ide nem irányulnának pénzek. A szakértők még említettek valamit, nem lehet tetszés szerint emelni az adókat a tagállamokban, hogy csökkentsük a hiányt. Természetesen ezzel egyetértek. De azt is látni kell, hogy az Európai Parlament néhány napja az adó oázisok ellen lépett fel, vannak országok, ahol nagyon magasak az tételek, van, ahol nem, és hát van, ahol sok az adóparadicsom, és a legtöbb pénz az ide folyik, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek az adóparadicsomok új orientációt valósítsanak meg, hogy ne alacsony adó tételeket, kulcsokat alkalmazzanak, hanem igazi, megfelelő adókulcsokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm Ez egy olyan jelentés, amit a lehetőleg konkrétabban kell megírnunk, konkrét formában megfogalmazni azt, hogy hogyan próbáljuk a rugalmasságot, a mikrokondicionalitást elérni, a makrogazdasági keretek közti flexibilitást, rugalmasságot hogyan próbáljuk elérni, és ezzel kapcsolatban feltenném a kérdést a raportőrnek, hogy a stabilitási és növekedési paktumon belüli rugalmasság hogyan segíthet, mert az eszközök lehetővé tesznek bizonyos rugalmasságot, és szerintem azt kéne megvizsgálni, hogy ezt a rugalmasságot mennyiben alkalmazzák, amikor az egyes országok adatait értékelik. A szakértőköz fordulva pedig az a kérdésem, hogy én valójában elég hasznosnak tartom az Európai Befektetési Bank eszközeit. Addig, amíg nem áll rendelkezésre állami pénz, addig nagyon hasznos egy olyan benyomást teremteni, miszerint van olyan bank, amely hosszú távú befektetésekre hajlandó. Nem tudom a szakértők mit gondolnak azokról az eszközökről, amelyeket az EIB, az Európai Befektetési Bank teremt, illetve hogy ezek hogyan kombinálhatók a mi alapjainkkal decentralizált szinten, és hogyan lehet normális finanszírozást kialakítani ezekkel az eszközökkel? Miért nem miért nem csak azokat az beruházásokat értékeljük, amelyek gazdaságilag életképesek és hasznosak. Tehát szerintem több rugalmasságra van szükség. Én szeretném, hogyha erről szavazna ez a bizottság, és ez kerülne a plenárisra is. Jó lenne az év második felében véglegesíteni a kohéziós politika jövőjéről szóló anyagot is, tehát több rugalmasságot, nagyobb láthatóságot, mert szerintem ez mindenkinek az érdekét szolgálja. Nem utolsó sorban a választópolgárokét is, Francesco Dangi. Köszönöm. Elnök asszony. Egyetértek um, a raportőrrel. Különös tekintettel a 2012. júniusi és 2013. márciusi tanácsi következtetésekre Felmerül a kérdés, hogy mennyire megfelelő a költségvetési megállapodás, vagy éppen nem megfelelő. Nehéz ezekről a dolgokról válságos időkben beszélni, illetve akkor, amikor a regionális különbségek növekednek szerte Európában. A kohéziós politika persze megmaradt. Ha megnézzük a 2014-2020-as időszakot, akkor azt látjuk, hogy az elkövetkezendő évek nehézségei miatt ezek az európai források lesznek helyenként az egyetlen olyan forrás és eszközök, amelyek lehetővé teszik a növekedést, a munkahelyteremtést, az új projektek finanszírozását, és egész egyszerűen a fejlődést. Ez az egyik nagy ellentmondása a megszorító intézkedéseknek. Én tehát egyetértek a jelentéssel, és azt gondolom, hogy a 2020-as stratégiánknak a célkitűzéseit meg kell valósítanunk, beleértve a gazdasági irányítást, illetve a jogkörök átcsoportosítását az alsóbb szintekre, valamint az á- nagyobb átláthatóságot költségvetési kérdésekben a az államigazgatás minden szintjén. Azonosítani kell az állami és a regionális helyi igényeket, meghatározni azoknak a finanszírozási lehetőségét megint csak nemzeti és európai szinten. Ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha együttműködünk a helyi hatóságokkal. Tehát a növekedéssel kapcsolatban egy kérdés van, nevezetesen az erőforrások megtalálása. Tudjuk, hogy a fejlődés, a növekedés és a munkahelyteremtés fontos, ugyanakkor csak a létező pénzeket tudjuk felhasználni, azokhoz kell jobb hozzáférést teremteni. Ezek a fajta intézkedések, a legnagyobb infrastruktúra intézkedések, ezek kívül kell, hogy legyenek a deficit célom. Ezek a kiadások egyébként sem elég rugalmasak, hogy beszuszakolhatók legyenek a stabilitási paktumba. Nagyon nehéz a társfinanszírozást megvalósítani, és ez az erőforrásokat blokkolhatja, különösen a szegényebb, a gyengébb régiók elől zárhatja el ezeket a forrásokat. Ezt mindenképpen jobban át kellene gondolni. Innentől pedig megint csak érdemes foglalkozni a megfogható belemeivel ennek a jelentésnek. Nézzük a makrogazdasági környezetet. Erről már beszéltünk. A frakciók kifejtették álláspontjukat, adott esetben eh, elutasították a megszorításokat ezen a területen. A Regiszakbizottság is megvizsgálta ezt a kérdést a triológusok során. Ami a kohéziót illeti, én úgy tudom, hogy a kondicionalitást fenntartjuk, és meg kell értenünk, szerintem ez fontos, meg kell értenünk, hogy ezek a rendelkezések hogyan egyeztethetőek össze a kohéziós politika jövőbeni tervezéséről szóló trialógus eredményeivel. Köszönöm, mondja az elnök. Egy hozzáfűzném valóm van. E, azért ne felejtsük el, hogy az Európai Befektetési Bank honnan szerzi a pénzét. Ugyan onnan a nemzetközi pénzpiacokról szerzi a pénzét, mint a többi bank. Tehát ott is van egy versenyhelyzet. Nem tudom, néha át kellene gondolni talán azt is, hogy a legjobb modellben működik el, a legjobb modell alapján működik el az EBB, az Európai Befektetési Bank. Megadom a szót a két professzornak, kaptak kérdéseket, arra reagáljanak, illetve Mazzoni asszonynak is megadnám a szót, de először a szakértőknek köszönöm. Nagyon sok megjegyzést kaptunk, és megpróbálok röviden reagálni rájuk. Én a bürokráciáról nem akarok különösebben beszélni. Nyilván már a bürokrácia azzal is csökkent, illetve a bürokratikus kiadások, hogyha kicsit pimaszul fogalmazva Strasbourgot eltörölnék. Ami a megosztott irányítást illeti, Nos, én már elég régen foglalkozom ezekkel az alapokkal, dolgoztam a bizottságnál is, dolgoztam szaktanácsadóként, és most pedig az egyetemi katedráról szemlélem ezeknek a, az alapoknak a működését. Átvizsgáltam egy sor országnak a stratégiáját. Nagyon fontos, hogy a programokat helyben tervezzék meg, és helyben irányítsák. Tehát ott kell őket megtervezni, de a tervezés legyen nagyon jó minőségű. Mert eh, láttam én borzalmas minőségű tervezési folyamatokat is egyes fővárosokban. Láttam persze nagyon jó tervezési e, módszereket is. Nyilván az EU ellenségei a jó példákra fognak rámutatni, eh, a rossz példákra fognak rámutatni, az EU barátai pedig a jó példákra amikor először elkezdtem foglalkozni az e- EU költségvetéssel, még az volt a kérdés, hogy finanszírozzuk-e teheneket, vagy nem, illetve, hogy 50% legyen a társfinanszírozás, vagy valami más. Azóta sokkal bonyolultabbá vált az EU költségvetése és annak a finanszírozása. 15 évvel ezelőtt ezekről senki nem beszélt, ezekről a fajta eszközökről. Tehát ezekhez a változásokhoz technikai segítségnyújtást is kell adni, nem csak administratív technikai segítségnyújtást, eh, hanem más eh, banki segítséget is. Az EIB néha a támogatásokat bankokon keresztül csatornázza, és láttuk azt, hogy még a bankszektor sem tud helyi szinten lépést tartani azzal, hogy hogyan kell kezelni ezeket az ügyeket. Erre mondja azt az Európai Befektetési Bank, hogy nem tud mindenhol jelen lenni. Az EBRD eh, modellje nyilván ebből a szempontból kicsit más, mert csak néhány országgal foglalkozik, ugyanakkor ők komoly komoly befektetést végeznek abba, hogy a bankokat is tájékoztassák saját tevékenységükről. Tehát látom, hogy nagy az előkészületlenség, és a projekt jóváhagyás során nincs meg a szakértelem. Azt gondolom, hogy ezen kellene elgondolkozni, több támogatást és több ellenőrzést a projekt kiválasztások területén, hogy egyáltalán lássuk, hogy mi történik a helyi szinten. Nem azért, hogy beavatkozzunk, hanem lássuk, hogy mi történik, és ne hagyjuk magukra a régiókat és az önkormányzatokat, és utána kritizáljuk őket, hogy valamit elrontottak. Nagyon sok mindenen tehát el lehet gondolkozni, mert a következő programozási időszak sikere igényli azt, hogy meglegyen a stratégiai kapacitás helyi szinten. Sajnálatos módon az egyszerű programok sem mindig működtek korábban, és most egyre komplexebbek a programok, amelyeket meg kell valósítani. Ehhez kapcsolódva az addicionalitás és az abszorpció kérdésével is foglalkoznék. Én gyakorlati szakemberként feltenném a kérdést, hogy és akkor hogy érjük el a célokat? az abszorpciós kapacitás az tényleg azt bizonyítja, hogy valami működik? Szerintem nem. Pusztán az abszorpciós kapacitás ilyesmit nem bizonyít. A strukturális alapok programja után megvizsgálta-e valaki, hogy megvalósultak a célok, vagy sem? Azt, hogy mi lett abszorválva, mennyi lett abszorválva, azt megvizsgálták. De a célok megvalósulását nem. Ugye a nagy kérdés az az, hogy a célok megvalósulnak-e, vagy sem annak idején a szlájdon látható volt, bár én nem beszéltem arról, hogy nagyon fontos, világos jelzőszámokra van szükség, és a jelzőszámok nyomon követésére és felülvizsgálatára. E, az intervencionista megközelítés azt jelenti, hogy ott vagyunk, és e, rajta tartjuk a szemünket a jelzőszámokon. Jelenleg nincs elég jelzőszám. Ami az addicionalitást illeti, én régebben megértettem, eh, mindig ugye minden tagország növekedett és viszonylag gazdag volt, eh, és az addicionalitás eh, azt jelenti, hogy ugyanannyi állami pénzt költöttek el, mint amennyi az európai támogatás, és aztán később igazándiból nem is ellenőrizték, hogy a pénzek ténylegesen hogy lettek elköltve. Ehm, most a válság idején arra szólítja fel az Európai Unió az összes tagállamot, hogy fogja vissza a saját költségvetését, és közben e, továbbra is azt mondja, hogy ha az addicionalitás nem teljesül, nem kapják meg az európai pénzeket. Én nem látom a logikát ebben, lehet, hogy mindenki más érti, én nem. Ami az infrastruktúrát illeti, az infrastruktúra szükséges a növekedéshez, ugyanakkor a területfejlesztésnél meg kell érteni azt, hogy az infrastruktúra szükséges, de nem elégséges feltétele a növekedésnek. Jól meg kell tervezni az infrastruktúrát. Tudom, hogy Szlovákia jól tervezi az és beruházásokat, más országok nem annyira. A tervezés tehát rendkívül fontos. Ami az EBB-t, a beruházási, az Európai Befektetési Bankot illeti, eh, nos, van jó dolog és rossz dolog is ezzel kapcsolatban. Az EIB-nek AAA eh, AAA minősítése van, ami azt jelenti, hogy ezt meg akarják tartani, éppen ezért szigorúan fogják elbírálni a programokat. A rossz dolog az, hogy az EIB-nek van bizonyos kockázat viselési problémája. Tehát nem szívesen teszik be a lábukat olyan területekre, ahol magas a kockázat tehát mondjuk Görögországban kockázatos dolgokra rávenni az EIB-t nem valószínű, hogy sikerülni fog, mert nem akarják a AAA minősítésüket veszélyeztetni. Ezért volt annyira sikeres az innovációs eszköz. E, egyébként ezekből a projektekből egyik sem Eh, vallott kudarcot. 20% volt annak idején a kockázati ráta a szakértők szerint, és aztán ezek közül a projektek között, közül eh, egyik sem bukott meg. Tehát ez igazándiból számomra azt jelenti, hogy lehet, hogy érdemes eh, vállalni a kockázatos projekteket. Köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor most átadom a szót. Köszönöm szépen. Nagyon sok és nagyon érdekes aggályt hallottunk, és abból a kérdésből indulnék ki, hogy a kohéziós programból finanszírozott programok vajon csökkentik-e a különbséget a fejlettebb és a kevésbé fejlettebb térségek között? Úgy gondolom, hogy Mazzoni képviselő által előterjesztett megoldás nagyon érdekes. Ez kivételnek tűnik a stabilitási paktum alól, de ha makrogazdasági szempontból vizsgáljuk meg, akkor ennek eléggé körülhatárolt a hatása, ezért egy kísérleti projektben érdekes volna megvizsgálni, hogy hogyan lehet megváltoztatni a költségvetési politikáknak az irányultságát. Ez a bizottság számára érdekes gondolat lehet. Albright úrral nem feltétlenül értek egyet. Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk ezeknek a politikáknak a sikerét, arra van szükség, hogy ezeket a pénzügyi korlátozottságokat leküzdjük. Vagyis a politikák irányításának szintjén van szükség beavatkozásra. Egyetértek a kollégámmal, amikor arról beszél, hogy mi a szerepe a helyi hatóságoknak, valóban így kellene ennek működnie legalábbis elméletben, de ha a nemzeti szintet tekintjük a választásaink átgondolásában, akkor olyan helyzetbe kerülünk, hogy most a legfontosabb kérdés a pénzügyi korlátozottságoknak a leküzdése és megszüntetése. Ez korábban is említésre került, hogy nem volna alkalmas megoldás, és butaság is volna, ha nem vennénk figyelembe azt, hogy a pénzügyi programok sikerének kulcsa a programoknak az irányítása. Például a beruházások allokálása a tagállami politikákon belül ebben egyetértünk, de meg kell vizsgálni az irányítási szintet is, és nem szabad az irányításban hatékonytalanságot megengedni. Hogyha megnézzük a szankciókat, ezekkel önmagukban nem lehet megoldani a problémát. Nincsen annak értelme, ha csak egyszerűen büntetjük azokat, akik nem tudják sikeresen végrehajtani ezeket a programokat, először inkább az igazgatási gyakorlatokat kell megvizsgálni. Ami a rugalmasságot illeti, van egy dolog, amit nem igazán értek, és ez olyan vita, amit hosszú ideje folytatok az európai intézményekkel. Úgy tűnik, hogy ugyan a makrogazdasági hatást lehet korlátozni, a nemzeti kvóta megszüntetése a társfinanszírozásban, a stabilitási paktumban ennek a tényezőnek a megszüntetése ellentmondhat azoknak a megállapodásoknak, amelyeket az Európai Unión belül meghoztunk. Ha például a tagállamok adót szeretnének beszedni. Miért kell az bizonyítaniuk, hogy ez az összeg a tagállami finanszírozásban nem vezet adóemeléshez? Szó van itt most a 40 százalékos arányról, ami az áfa bevételeket illeti. Hogyha nem fogadjuk el Maconi képviselő jelentését, illetve annak a tartalmát, ami ugye arról szól, hogy ez a legkoherensebb politika, már ami a célkitűzéseket illeti. Nem igazán látom, hogy miért ne tudnánk kiemelni a tagállami kiadások köréből az adót. Köszönöm szépen. Erminia képviselő szeretne -e szólni a vita lezárásaként? Igen, nagyon röviden elnök asszony, tudom, hogy nincs túl sok időnk már erre. Üdvözlöm a kollégák észrevételeit, és nagyon érdekesnek tartom az elhangzottakat. Az ellenvetéseket is lejegyeztem, úgy gondolom, hogy bizonyos ellenvetésekre már válaszoltak a szakértőink, nagyon is átfogóan, úgyhogy ezt nem is szeretném már semmivel kiegészíteni, viszont megemlíteném, azt, hogy szenvedélyes bírálat alakul, hangzott el a jelentésem alapjául szolgáló érveléssel szemben, és a makrogazdasági feltételesség, feltételhez kötöttség fogalmával kapcsolatosan, illetve hogy pozitív vagy negatív hatása lesz-e vajon a beruházási politikákra vonatkozó javaslatnak. Muszili professzor és Ferreira professzor is beszéltek erről a kérdésről. Ők tudományos érvekkel kívánták ezt alátámasztani, és remutattak arra, hogy jelenleg a rendszer nem működik hatékonyan. Vagyis valami nem jól működik, hogyha nem tudunk annyit termelni, amennyit előirányoztunk. Ami pedig Olbrecht eh, kolléga észrevételeit illeti, úgy gondolom, hogy a kolléga erre már választ kapott a két professzortól. Az én szempontomból azok a magyarázatok, eh, amelyek eh, a központosítás negatív hatásairól szólnak, illetve arról, hogy szükség van arra, hogy a helyi hatóságok még inkább központi szerepet kapjanak. Ez megfelel annak, amit az új napirend szerint a rendelettel kapcsolatosan próbálunk kifejteni. Vagyis a helyi részvételt kell elősegíteni, figyelembe véve különböző állami szervezeteknek a munkáját, amelyek pontosan a kohéziós politika végrehajtásán dolgoznak. Ezeket a szempontokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ezeket racionálisan egy nemzeti stratégiai keretbe kell foglalni. Mindkét elemet figyelembe kell tehát venni, és a helyi szintnek nagyobb hatáskört kell adni, figyelembe véve a válság tényét, illetve a növekedési és kohéziós politikákat, amelyeket ezeknek a hatóságoknak végre kell hajtaniuk. Természetesen ezeken a szinteken még több költségvetési megszorításra kerül sor, és még több akadályba ütközik az, hogy a célkitűzéseket elérjék az érintett helyi hatóságok. Ami pedig Fannisteroy kolléga véleményét illeti a 13. ponttal kapcsolatosan. Különböző elméletek léteznek a rugalmassággal kapcsolatosan, és a lehetséges megoldások sora is eléggé hosszas. Ezeket nyilván majd pontosabban kell meghatároznom a jelentésemben. A szakbizottságot arra kérném, hogy segítsenek a technikai analitikus szempont érvényesítésében, már ami az mértéket illeti. Mussolini professzor is megemlítette, hogy rugalmasan kell a megszorításokat és a növekedést valahogyan összeegyeztetni. És nagyobb mozgásteret kell hagyni a beruházások, befektetések számára. Azután D'Angelis kolléga a makrogazdasági feltételhez kötöttségről is beszélt, Erre már részben választ kapott erre a kérdésre, és a többi észrevételt is nagyon hasznosnak tartom arra nézve, hogy ez a jelentés még tartalmasabb legyen, hiszen ezen még dolgozunk, és remélem, hogy a kollégák módosítóival tovább tudom gazdagítani a szöveget. Most az elnök asszonyhoz fordulnék. Mi a az ütemezés, amit elképzelt ezzel az anyaggal kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondanék a szakértőknek, a bizottságnak, mindenkinek, aki szót kért ebben a vitában. Nagyon hasznosnak tartom az elhangzott vitát. Máconi asszonynak is köszönöm a lehetőséget, hogy ezt a vitát megtarthattuk. A módosítók benyújtásának határideje június 4-e, 12 óra, déli 12 óra és remélem, hogy júliusban szavazni is tudunk. Hogyha nem tudjuk megoldani, akkor szeptemberre kell halasztani, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt kézben tartani. Minden esetre jó lenne júliusra előirányozni ezt a témát. Jó, köszönöm szépen. És akkor most folytatjuk a vitát. Az Európai Bizottság a regionális főigazgatóság kollégái a körünkben vannak, és az európai szemeszterről szóló jelentésről fogunk szólni. A legutóbbi stratégiai jelentés a politika végrehajtásáról a jelenlegi időszakban ez a témánk, és most meg is adom a kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nem tudom, hogy megjelenik-e a prezentációm a kivetítőn, én ezt képzeltem el, hogy majd látni fogjuk az én prezentációmat. Amíg bemelegszik a képernyő, elmondanám, hogy én miről fogok ma beszélni. A második stratégiai jelentés a 2007-es 13-as időszakról. Az első jelentést 2010-ben adtuk ki, John Vas kollégám is itt van velem, közösen szeretnénk a kérdéseikre választ adni, és nagyon érdeklődve hallgatjuk majd a jelentésre vonatkozó észrevételeiket. A 2013-as jelentés 27 nemzeti stratégiai jelentésen alapul. Ez 2000 oldalnyi dokumentumot jelent, ezeket kellett elemeznünk ahhoz, hogy áttekintsük, hogy a kohéziós politika mit ért el ebben a programozási időszakban. A kulcs üzenetek a következők. A kohéziós politika fontos hozzájárulással él a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz és a célkitűzések megvalósításához, ez az előző fel használ, felszólalásban is elhangzott, hogy a célkütőzéseket nem vizsgálja senki, de mi vizsgáljuk őket, sőt, még intenzívebben szeretnénk eh, erre összpontosítani. A végrehajtás nagyon felgyorsult a legfontosabb eredmények most jelennek meg, eh, viszonylag lassan kezdődött eh, el a munka ebben az időszakban, alkalmazkodni kell a változó igényekhez a szakpolitikában, de még mindig nagyon fontos eredményeket várunk a jelenlegi időszakban is, de ehhez meg kell duplázni az erőfeszítéseket, különösen bizonyos területeken és bizonyos tagállamokban. Először a válság hatásáról szeretnék beszélni, illetve arról, hogy hogyan reagálunk a válságra. A 27 tagállamban a hatások különböző mértékűek. Az egyik stratégiai jelentés azt hangsúlyozta, hogy a válság rámutatott a korábbi stratégiai, illetve strukturális gyengeségekre. Ez nagyon őszinte és nagyon fontos megállapítás. A kohéziós politika szempontjából különböző megközelítések léteznek az északi tagállamokban, a foglalkoztatás és versenyképességi célkitűzések itt a legfontosabbak, és a kohéziót hasznos, stabil és stratégiai platformnak tartják, és a stratégiát, amit kidolgoztunk az időszak elején, továbbra is relevánsnak gondolják. A 12 európai tagállamban különböző mértékű a válság hatása. A legfontosabb kihívás az eddig még meg nem valószínűsított beruházási programoknak a végrehajtása. Ez ilyen mértékű programokat még nem hallottak végre a tagállamok. A déli tagállamokban azt láttuk, hogy a makrogazdasági eh, hiányok a legfontosabb eh, problémák. Vannak regionális különbségek, amelyek egyre inkább fokozódnak a válság nyomán. Milyen válaszok születtek? Először is eh, csökken a kereslet az EU támogatása bizonyos területeken, az innovatív KKV intézkedéseknél a projektméretek csökkennek, hosszabbak a megvalósítási időszakok, és lelassul a kapacitásépítés és a technikai segítségnyújtás intézkedéseknek az üteme is. A munkaerőpiaci intézkedések, pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés és RTD a 12 EU tagállamban, ezek a legfontosabb területek, a kapacitás és végrehajtási adminisztráció területén nagyon őszinték voltak a jelentések, hogy ez sok esetben nagy kihívást jelent. Vannak késedelmek, vannak bizonytalanságok és kétségek a megszorítási politikák miatt. A válaszok tekintetében vannak olyan válságellenes intézkedések, amelyeket a bizottság már megtett, például a fontosabb nagy projekteknek a leegyszerűsítése, és újra programozzuk a tematikus és nemzeti társfinanszírozást. Ha megnézzük a tematikus újraprogramozást, akkor azt látjuk, hogy a stratégiai jelentésben 35,7 milliárd euró szerepel, amelyeket átcsoportosítottak a tagállamok és a bizottság a 86 kategória vagy téma között ezek beruházási témák, és ezek 10,4%-át jelentik a finanszírozásnak. 86% 2011-12-ben történt az átcsoportosításokból, és a stratégiai jelentésből az is kiderül, hogy 38,2 milliárdról beszélünk most a hónap végéig és az átcsoportosítások nagy része az RDF és kohéziós alapból történt, 30,2 milliárdról van itt szó, és az ESF-nél pedig 5,5 milliárd. Az újraprogramozás transfereket jelent a legfontosabb témák között, illetve a témák együttese között is. Amit itt látunk, az az, hogy a szakpolitikának megvan az a lehetősége, hogy rugalmas legyen és alkalmazkodjon a válság jelentette körülményekhez. Újra programozás történt a társfinanszírozásban is, csökkentve a tagállami hozzájárulást. A kiindulási pont a programok alkotásakor az volt, hogy 347 milliárd volna az EU finanszírozás. Most a, a nemzeti rész 128 milliárdra csökkent, 50 milliárddal, illetve 15 milliárddal. Bizonyos tagállamokban koncentrálódik ez. A cél az, hogy biztosítsuk, hogy bizonyos beruházások azért történjenek meg, az alapvető beruházások megtörténjenek, de tudjuk, hogy összességében a kiadásoknak a mértéke csökken, és ez az addicionalitás szempontjából következményekkel bír de valamilyen intézkedésre szükség van az előre nem látható válság kialakulása miatt, illetve az eddig még um, példanélküli válság kialakulása miatt. Látjuk a következményeket, hogy ezek elsősorban Görögországot, Spanyolországot, Olaszországot, Írországot, Lettországot, Litvániát, Portugáliát és Romániát sújtják. Azokról az országokról és programokról van szó, amelyeket a leginkább érint a válság a hozzájárulás az Európa 2020-as jelentéshez, illetve programhoz. A jelentésben a növekedési foglalkoztatási programok szerepelnek elsősorban. A Lisszaboni cél előirányzat gyakorlat 2007-ben indult, és ez még mindig releváns az okos és inkluzív pillérek tekintetében a 2020-as programban. Hét jelentés kifejezetten arról beszél, hogy milyen fontos a kohéziós politika, a növekedés és a foglalkoztatás területén, különösen a keleti tagállamokban, ahol a kohéziós politika beruházásai gyakorlatilag kizárólagosak ezekben az országokban. A 27 tagállam nemzeti jelentésében még részletesebben ismerteti ezeket a vonatkozásokat. Úgy gondolom, hogy ez újdonság, ahol egy kicsit többet beszélhetünk még a hatékonyságról és a teljesítményről, a kulcsfontossági üzenet az, hogy nagyon fontos növekedések történtek 2011-ben az előző évekhez képest. Nagyon magas a részvételi arány az oktatási és képzési programokban, az ESF tekintetében. A köztes kifizetések, amelyeket bejelentettek, 42%-ot ölelnek fel, most már 45%-nál tartunk, a 42 az januárban volt nagyon fontos a végrehajtása a jelenlegi programozási időszakban. A kiválasztás is nagyon fontos szempont, megfigyelve, hogy milyen projektekre allokálják a tagállamok a forrásokat. 71% volt ez 2007-ben, és 88%-ot becsülünk, hogy 2012 végére ez a szám alakul ki, ami még azt illeti, hogy hogyan tudunk túllépni az abszorpciós kapacitáson, hogy mi az eredmény ennek a ráfordításnak. Megpróbáltuk a stratégiai jelentésben tükrözni azt, hogy nagyon sok adatlap alapján dolgoztunk, 11 adatlap alapján, ahol az elért eredményeket foglaltuk össze, az a projekt kiválasztástól kezdve áttekintettük az, a források felvételi lehetőségeit is. Mindennek az eredménye azok az alapindikátorok, amelyeket összesítünk Európai Uniós szinten. Nagyon sok adat áll még rendelkezés a nemzeti jelentésekben ezeken kívül, a törzsindikátoroknak a használata nem kötelezettség a jelenlegi programozási időszakban, ezt a tagállamokkal letárgyaltuk, megállapodtunk erről, de ez nem szerepel a rendeletben a jelenlegi időszakra nézve. A közös indikátorok használata a következő programozási időszakban természetesen kötelező lesz. A jelenlegi időszakban közösen a tagállamokkal kialakítjuk azt a kapacitást, hogy nyomon tudjuk követni a programok eredményeit és kimenetelét. Ez a jelenlegi jelentési gyakorlatnak a megfelelője lesz. Azt látjuk, hogy nagyon meggyorsult az előrehaladás, ami a törzsindikátorokat illeti 2011-ben, és ez a haladás folytatódott 2012-ben is foglalkoztatás munkahelyteremtés, 400 ezer ilyen új munkahelyéről tettek jelentést a tagállamok, RTD területen, illetve a kkv területén ez 57 ot jelent. Az új vállalkozásoknak a támogatásában is fontos er- eredményeket látunk, a széles sávú hozzáférés, az eh, ivóvíz hozzáférés, illetve szennyvízkezelés, ezek a legfontosabb területek. Ami a munkahelyteremtést illeti, illusztrálni szeretném, hogy még nem tökéletesek az adataink, tehát dolgozunk még ezen a tagállamokkal közösen, vagyis elemezzük az adatokat, és eh, megpróbáljuk megérteni, hogy eh, mi vezet az eltérésekhez a különböző jelentések között. Nagyon fontos, hogy még átláthatóbb legyen ez az egyeztetés, illetve hogy hogyan vit, milyen vitát folytatunk az eredményekről. Ami a munkahelyteremtést illeti, vannak érdekes eredmények, ezekről majd még egyeztetnünk kell a tagállamokkal, hogy pontosabban értsük, hogy mi is történik Dánia például nem beszél a munkahelyi teremtésről a jelentésben. Miért? Mert 2007-ben Dániában a munkahelyi teremtés nem volt fontos prioritás, nem ez volt a legfontosabb célkitűzés a strukturális alapok tekintetében, inkább a termelékenységre fordították ezeket a forrásokat, úgyhogy nem választották ki ezt az indikátort. Azután voltak technikai problémák a definícióval, a kódolással kapcsolatosan, Úgyhogy megpróbáljuk leküzdeni ezeket a nehézségeket ebben a programozási időszakban, hogy teljesíteni tudjuk azt a kötelezettséget, hogy közös indikátorokat használunk a következő programozási időszakban. A projektekre fordított pénzek, illetve a kifizetések. 71%-tól 100%-ig terjed ez a mutató, 42% a köztes kifizetéseknek a mutatója, de a tagállamok között nagyon nagy különbségek vannak. A kiválasztás is eléggé egyenetlen. 32 hónap van még 2015 végéig, fokozódnak a kockázatok bizonyos tagállamok tekintetében, hogy a kifizetéseket nem tudják véghez vinni, és a kedvezményezettek nem kapják meg ezeket a pénzeket végül. Erről az ábráról az látszik, a stratégiai jelentésből származik ez, hogy tagállamonként hogyan alakulnak a forrásallokációk 2011-ben, ezek a kék oszlopok, a pirosak pedig a kifizetéseket jelentik, amelyeket január végéig benyújtottak a bizottsághoz. És azt látjuk, hogy magas a felvevő kapacitás bizonyos tagállamokban, Ausztria, Belgium, Németország, Észtország, Írország, Litvánia, Portugália és Svédország ezek, de problémák vannak más tagállamokban a felvételi lehetőségekkel. Bulgária, Csehköztársaság, Magyarország, Olaszország, Málta, Szlovákia és elsősorban Románia. Ez azt is mutatja, hogy milyen nagy kihívásokkal nézünk szembe, és hogy milyen nagyok a különbségek a tagállamok között. Hogyha megnézzük a tematikus trendeket, hiszen ez volt eddig az általános kép, 2011-ig állnak rendelkezésre az adatok, ezek 17 hónappal ezelőttiek, úgyhogy nagy a lemaradás az adatok begyűjtésében, vagyis sokáig tart, amíg elérkeznek hozzáink az adatok. Valamikor június végén számítunk az új adatok beérkezésére, ez a következő hónap vége, és ezzel tudjuk a 2012-vel záródó időszakot leginkább felmérni. Bizonyos tagállamokban azt látjuk, hogy különösen a vasút, energia, megújuló energiaforrások, széles sáv és kapacitásépítés a legproblematikusabb területek. Túlprogramozás, alulprogramozás is jelentkezik, az lenne a kérésünk, az lesz majd valószínűleg a kérésünk, hogy újra programozásra kerüljön sor a programozási időszakban. Azt látjuk ezen az ábrán, hogy hogyan történik a projektkiválasztás a fő témáknál. A piros vonal az átlag. Bizonyos eh, szektorok lemaradnak. Az innováció, kutatásfejlesztés, IT szolgáltatások, eh, vasút, kapacitásépítés. Itt részletesebben látjuk a vasúti ágazatot a projekt kiválasztás tekintetében. Az átlag 60 százalék, ez a 70 százalékos átlag alatt van az összes témánál, ennyi az átlag. Lengyelország, Cseh köztársaság, Románia, a Litvánia, Szlovénia a legproblematikusabb államok e tekintetben. Lengyelországnál látjuk a legnagyobb összegeket e- ebben az összefüggésben, ez nagy kihívás. Tehát e, mik a következtetéseink? Nagyon sok e, projektkiválasztási probléma van még bizonyos tagállamokban. 2012-13-ra nézve lemaradások vannak bizonyos tagállamokban, és nagyon várjuk a június végi jelentéstétel eredményeit bizonyos tematikus területeken jelentkeznek kockázatok, és a jelenlegi programok végrehajtására kell még mindig nagyban összpontosítani. Arra sürgetjük a tagállamokat, hogy tartsák fenn az erőfeszítéseiket a jelenlegi programok végrehajtásában, és nem szabad megfeledkezni a jelenlegi programokról, amikor elkezdenek a következő programozási időszakra készülni. Sok minden történt, de még sok tennivaló van, ez a konklúzió a jövőre nézve. Ez az utolsó ábra, amit szeretnék elmondani. A jelenlegi időszakra nézve az a következtetésünk, hogy van lehetőség és van elismerés a kohéziós politika elismerésével kapcsolatosan, rugalmas a válság összefüggésében ez a program. A teljesítésnek vannak jelei, de még további végrehajtási intézkedésekre van szükség. A társfinanszírozás nemzeti szinten lehet, hogy átalakulásra szorul, de elsősorban a legnagyobb prioritással jellemzett területekre kell összpontosítani, ami pedig a jövőt illeti, bizonyos tagállamok a stratégiai jelentésekben a jövőre is kitekintenek a prioritások és a rugalmasság tekintetében, a válság összefüggésében, és arra jutottunk, hogy el kell kerülni a késedelmeket, az új programok elindításában. Ez az egyik legfontosabb probléma a jelenlegi időszakban, hogy bizonyos tagállamok erről jelentést is tettek, hogy kiterjesztve a legutóbbi végrehajtási időszakot lelassítottuk a jelenlegi időszak végrehajtását. Ez nem volt szerencsés megoldás. Több értékelésre van szükség a jelenlegi programokról a jövőre nézve és az indikátorok használatát jobban kell használni. A törzsindikátorok hasznosak, de nem mindig használják őket tömegesen jelenleg. Ezt a következő időszakban orvosolni kell. A gyengeségek már ami a tájékoztatást és az adatokat illeti, erről is tanúskodik a stratégiai jelentés, és ez is rámutat arra, hogy mennyire helyes volt a bizottság javaslata a jövőre nézve, különösen a tekintetben, hogy az eredményorientációra kell összpontosítani, a teljesítményekre, a világos jelentésekre, az eredményeket illetően az átláthatóságra, és az egyeztetésre, a vitára, az eredményekről, nem csak a felvételi lehetőségekről és a hibaarányokról, mert meggyőződésünk, ahogyan ezt elmondtuk a stratégiai jelentésben is, hogy ez része annak, hogy elmozduljunk az elszámoltathatóság irányában, már ami az eredményeket és a felhasznált erőforrásokat illeti. Meggyőződésünk, hogy a jelentésünk a jövőbeli politikára nézve helytállóak, és mindebben az a jó hír, hogy ezeket támogatja a tanács is, és a parlament is ezért úgy gondolom, hogy széles körben megállapodás született arról, hogy ebben az irányban kell tovább lépnünk. Itt most be is fejezném az előadásomat. Nagyon sok anyag található a weboldalunkon. Köszönöm szépen. To... Akkor John nem fog hozzászólni, úgyhogy akkor most rögtön a kérdés-felelet játék következik. Konstance Krél kért először szót. Parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm elnök asszony a szót és hát köszönöm szépen ezt a valóban imponáló beszámolót a kohéziós politikáról, hogy hogyan folyt ez eddig a tagállamokban. Ha megengedi néhány megjegyzést tennék, kérdéseket tennék fel egy speciális ponttal kapcsolatban, mégpedig a munkahelyek teremtésével kapcsolatosan. Azt mondta, és ez tényleg nagyon jól hangzott, hogy 400 ezer munkahely született az elmúlt évben, 178 ezer az elmúlt évben, de hát ez csak addig tűnik ilyen jónak, meg ilyen szépnek, hogyha nem vesszük figyelembe azt, hogy a munkanélküliség mennyire nőtt a válságnak köszönhetően természetesen, és ha ezt a két dolgot szembeállítjuk, akkor az szegyével semmi, amit eddig elértünk a munkahelyteremtésben a szociális alap segítségével. Ha megnézem a táblázatot, hogy hol születtek munkahelyek, akkor az élovasott Németország, és hát persze itt a gazdasági és a pénzügyi válság a legkevésbé jelentkezett. Olaszország is érintett nagyon, de hát a, a válság sújtotta országok szemlátomást nincsenek abban a helyzetben, hogy kihasználják az Európai Szociális Alap nyújtotta lehetőségeket, hogy enyhítsék a problémát. És amikor arról folyik a vita, hogy hogy haladjunk tovább a szociális alappal, az ifjúsági garanciával, akkor azt kellene világosan látni, hogy hogyan tudunk többet elérni pozitív hatásokkal a munkaerőpiacra, vagy pedig nem azon kellene gondolkozni, hogy valami más módszereket alkalmazunk a munkaerőpiac megsegítésére és a bizottság becslését szeretném hallani, vagy valami információt arról, hogy mit terveznek, ugyanis hát, mi nem vagyunk, ez a, az Ample bizottság foglalkozik ezzel, ez nem a mi hatáskörünkbe tartozik, de hát mégis mi a cél? A munkaerőpiacon hatásos intézkedéseket támogatni kell, hogy tényleg a jól befektetett pénz az munkahely teremtést is eredményezzen. Vagy ki kell használnunk még az időt, hogy, hogy megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat, hogy bizonyos dolgokat, amelyeket terveztünk, azokat megerősítjük, vagy éppen nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr kollega. Hát ha most meghallgattam ezt a csodálatos jelentést, ez jól ő, kapcsolódik a délelőtti vitához, és ő, amit megbeszéltünk a ö, makro ö, gazdasági ö, összefüggésekről, én annyit szeretnék mondani, hogy hát köszönjük mindenek előtt az információt. Van a lehetősége a parlamentnek, nekünk itt a bizottságban arra, hogy ezt a jelentést tényleg napirendre tűzzük, nem úgy, hogy itt vetünk rá egy pillantást, hanem megvizsgáljuk. Egész szépen, hogy, hogy hogy alakul itt az európai politika, mint olyan. Tehát ez szükséges lehet, mert vannak ebben hatalmas különbségek az egyes országok között, hogy hogyan alakulnak a hogyan alakul a fejlődés, mit tudnak nyújtani, teljesíteni az egyes országok. Tehát ezt mélyebben kellene elemezni, és akkor egy gomolyabb vitára van szükség az eredményekről, amit most értünk el ebben az időszakban, és hát milyen korrekciókat akarunk végrehajtani a következő időszakban. Én most nem is annyira tartalomra gondolok, de arra, hogy el kell benne mélyülnünk vannak biztos olyan kérdések, amelyek mélyebb elemzést érdemelnek. Ez nem kérdés volt, ugye? Ez csak egy ilyen, ezt majd a koordinátorok ülésén beszéljük meg. Jan Olbrich kollega, két megjegyzésem van nekem, meg két kérdésem is. Az első megjegyzés, az az, hogy tényleg nagyon fontos számunkra, hogy legyenek ilyen jelentések. Mert csak akkor tudunk kérdezni, ha tudjuk, hogy mivel kapcsolatban. Szóval ez egy ilyen elindító jelentés, ezt el kell olvasni, és akkor majd utána jönnek az igazi kérdések, de hát ezt majd a jövőre nézve. A második megjegyzésem, hogy pozitív megjegyzés volt, hogy hány új munkahely született az Egyesült Királyságban a kohéziós politikának köszönhetően és hát ha majd szavaznak, a nép szavaznak az Európai Unióról, akkor jó lenne, hogyha ezt figyelembe vennék. De lehet, hogy minden munkahely Skóciába született. Nos, két kérdésem is van. Az egyik az az MFF-fel a pénzügyi tervel kapcsolatos. A probléma az volt az elmúlt években, hogy befejeződtek ezek a programok, és néhány tagállam még nem tudta elkölteni a pénzt, ugye? Tehát nem tudta felszívni. De mégis nincs elég forrás a kohéziós politika számára. Tehát akkor az éves költségvetés, az éves kifizetések olyan lassan haladnak, hogy még ezen az alacsony költési szinten is hiányzik a pénz. Ez a ez egy nagyon fontos dolog, nagyon sok kollega a Költségvetési Bizottságban nem ismeri ezeket a számokat, és azt hiszik, hogy az alacsony hatékonyság miatt pénzt lehet megtakarítani. Nem. Nincs elég pénzünk, még így sem. Tehát ez egy fontos megjegyzés mindannyiunk számára. Az utolsó dolog pedig az indikátorok. Köszönjük szépen ezeket a számokat, ezekről beszélünk az utolsó szlájdon volt egy befejezetlen mondat, ezt esetleg ki tudná fejteni, hogy ezek az indikátorok pontosan mit jeleznek, hogyan lehet ezt használni. Nem tudtam követni, mert valahogy ez ott nem fejeződött be. Igen. Amikor azt mondta, hogy Dánia nem használta ezt, akkor hogyan működik ez az egész indikátorrendszer? rendszer? Mária Irigoyen. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Jan Oldricht felszólalását, és nagyon hasznos és nagyon fontos ez a, a beszámoló a kohéziós politikákról. A kohézió beruházást és növekedést jelent, és vannak a bizottság által felvetett válságellenes intézkedésekben kétségek. Az Egyesült Királyságból jó hírek jöttek, de ma délelőtt kaptam meg az OECD utolsó jelentését, ahol miből kiderül, hogy az én országom 1,7%-os gazdasági csökkenést fog elszenvedni. És a bizottságtól kérdezem, hogy a különbségek és az eredmények fényében olyan különbségekről beszélek, amelyek Észak és Dél-Európa között jelentkeznek, nem kellene-e bevezetni más intézkedéseket, hogy nagyobb legyen a növekedés ezekben a térségekben, ahol erre szükség van, különösen, hogyha a társfinanszírozásban vannak és az alapok felhasználásában problémák, mert bizonyos autonóm közösségek esetében ez óriási nehézséget jelent Spanyolországban. Köszönöm. And now Evers will say that they know all the data in the budget. Evers, néhányan pontosan ismerik az adatokat. A kérdésem a bizottság képviselőjéhez, úgy tűnik, hogy minden össze van mindennel keveredve. Ha megnézzük a május 16-i bizottsági anyagot a tagállamok kohéziós politikájával kapcsolatban, azt látjuk, hogy 2013-ra az igény 65 milliárd lehet. Ez kétszer annyi, mint ami a költségvetésben szerepel és még a november 1 -e előtt is, amit ki kell fizetni, az 48 milliárd, és novemberben, aztán 2014-ben meg 16 milliárdot. Másrészt, ugye láttuk az újraprogramozásra vonatkozó szlájdokat, és ez ugye azt mutatja, hogy e, itt a kötelezettségvállalások változnak. Néhány országban ez, ez az overcommitment, tehát plusz kötelezettségvállalásokat E, jelent. És akkor minden, annyira keveredik mindennel a cash flow területén, hogy nem lehet itt tisztán látni. Ez azt jelenti, hogy a meglévő jobb szabályok szerint 2017. január 1-ével lehet kötelezettségvállalásokat tenni. A bizottságnak pénzt kell e, megtakarítani, ott, ahol ez nem megy, ott csökkenteni kell, vagy három, vagy két évet kell hozzáadni, szóval minden annyira kavarodik, hogy ezen, ebben nem látok igazán kiutat. És DG, regi, a regionális ügyekkel és a költségvetési ügyekkel foglalkozó főosztályoknak jobban együtt kellene működni a bizottságban. Hogyan elemzi e, ezt az újraprogramozást? Hol történik ez meg? Milyen országokban? És milyen típusú programváltásról van szó pontosan, mert hogyha az országok ö, új ö, megállapodásokat kötnek, akkor lehet, hogy ugyanazon az úton haladnak tovább, és aztán a végén nem lesznek sikeresek, nem javul semmi, mert az újra programozás az az időzítésnek nem kedvez. Van egy menetrend, nem sikerül semmi, aztán következik a következő projekt, de hát ott csak akkor kezdődik minden 2013-ban. És a kérdésem tehát ez, hogy akkor ez hogy történhet. Úgyhogy egy kicsit pontosabban szeretném ismerni a, re, a reprogramming, a programváltás eredményeit, hogy ez hogyan alakul majd a következő 6-7 évben. Köszönöm, nincs több ö, hozzászólás. Úgyhogy akkor szeretném kérni a bizottság képviselőt. Mindent megteszek, hogy válaszoljak a kérdéseikre. Köszönöm szépen, és hát elnézést, ha valamit kihagytam. A munkahely teremtés száma. Hát ezzel mindenki csodálkozik, és éppen ezért nálunk szakértői véleményeket is kértünk minden évben, és megkértük, hogy mélyebben ássák bele magukat ebbe, hogy jobban értsük, hogy mi történt. Ez a jelentés néhány hónap múlva lesz meg, és akkor tudunk erre majd visszatérni. A munkahelyteremtésről szóló beszámolók az egyes tagállamokban. Hogy válaszoljak arra, hogy ez az indikátorrendszer hogyan működött. A jelenlegi időszakban a követelmények nagyon gyengék az indikátorokkal kapcsolatosan. Csak annyiról van szó, hogy egy korlátozott számú indikátort kell figyelembe venni. És a kérdés az volt, hogy ugye javítani kell a helyzetet. Ezt a szakértőkkel együttműködve próbáltuk megtenni, és kértük, hogy tegyenek különleges erőfeszítéseket arra, hogy legyen egy korlátozott számú indikátor, amelyek jelentések, amelyek jelentősek. És ez egy ilyen gentleman's agreement volt a bizottság és a tagállamok között. De ez ekkor kezdődött, ez egy ilyen pilot phase volt, és akkor, hogyha agregált adatokat akarunk, akkor mindenkinek ugyanazokat a mértékegységeket kell használni, ugyanazokból a fogalom meghatározásokból kell kiindulnia, és kumulálni kell mindezt, de hát ha az egyik regionális jelentésben ilyenek a számok, ezen alapulva, a másikon meg azon alapulnak, akkor ez nehéz feladat lesz, és itt még mindenképpen meg kell bizonyosodni arról, hogy ha majd a következő időszakban kötelezőek lesznek az indikátorok, akkor ez a probléma nem erüljön föl a munkahelyteremtést illetően. Ezek az adatok 2011 végéről valók, és a munkahelyteremtésre vonatkozó számokat akkor tudjuk megállapítani, ha a projekt lezárul. Tehát itt az időtényező mindig nagyon fontos. Néhány tagállam nem használja ezt, néhány az nem megfelelően biztosítja az információt, és ez a munkahelyteremtés, ez az EADF beruházásoknak, nem pedig a szociális alap biztosította források befektetésének köszönhető és meg kell nézni, hogy mi történik ezekkel az emberekkel majd a megfelelő képzés elvégzése után. Ezek a munkahelyek, ezek azért születtek, hogy a kutatást és az innovációt segítsék a vállalatok körében, de mi persze szeretnénk ezt sokkal mélyebben megvizsgálni, és ezeket nyilvánosságra is fogjuk hozni ezeket az adatokat. Egy megjegyzés azzal kapcsolatban, amit Van Ristenroy kollega mondott, az utolsó elfogadta a parlament az ezzel kapcsolatos. Nemrégiben volt egy ilyen anyag. A jelentés azt elfogadta a bizottság április 18-án, és azóta már eltelt egy kis idő, szívesen megvitatom ezt újra. A Ugye, hogy nincs pénz a költségvetésben, hát azt gondolom, hogy nagyon fontos, amit mondott, ez egy lényeges szempont hogyha a tagállam el tudja költeni az allokált összeget, akkor ahhoz biztosítani kell ugye a költségvetési forrásokat. De a jelenlegi időszakban még mindig a források 55%-át el kell költeni majd 2000 15 végére. Nem, 55%-át a forrásoknak, és erre kell bemutatni a kifizetési igényeket. Bizonyos esetekben már lehet, hogy megtörtént a kifizetés, és később jön az igénylés. Így Ezek voltak a legfontosabb összefüggések, az újraprogramozás, a kötelezettségvállalások alakulása, hát ez a kettő összefügg. És ezek nem kifizetések, látunk mi itt kockázatot, ezt említettük is a stratégiai jelentés végén, vannak bizonyos területen késedelmek, ezek fontosak, meg aztán van egy túlbukolás is máshol. Van még itt potenciál, a tagállamok hozzánk fordulhatnak 2014-15-ben is, és hát kérhetik az újraprogramozást bizonyos területeken, ahol ez az overbooking történt, a stratégia jelentésben az van, hogy bizonyos tagállamnak ezt meg kell tenni olyan területekre vonatkozóan, ahol könnyebb kiadni a pénzt, elkölteni a pénzt, és minden ilyen programváltásnak ezt kell szem előtt tartania, ez a fő orientáció, hogy maximalizálják a, a hatást, az egész programnak a hatását. Látjuk mi itt a kockázatokat, és ezért akartuk napirendre tűzni ezt a kérdést, hogy megvitassuk önökkel, a tanácssal és a tagállamokkal, hogy átlátható legyen minden, és világosan lássuk, hogy hogyan haladjunk tovább, hol vannak a kockázatok. Vannak egyéb részletek is az újraprogramozással kapcsolatban, ezek elérhetők benne van a munkadokumentumban, és a, a 7 4 a 54-es, 55-ös oldalon találhatják meg ezeket a táblázatokat. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van-e még megjegyzés, vagy világos minden a kifizetési igényekre vonatkozóan, amelyek majd még beérkeznek az új finanszírozási időszakra, de hát ha ezt megismételjük gyakorlatilag ugyanazt a történetet, amivel már szembesültünk. Úgyhogy ez szomorú, hogy nem haladunk előbbre. Igen? Nem tudom, hogy esetleg szeretne még valamit hozzátenni. Igen, John Walsh, ha már itt vagyok. Nagyon szépen köszönöm. A munkahelyekkel kapcsolatban egy-két tisztázó megjegyzés. Veronika azt mondta, hogy a vállalatok, kkv támogatása eredményezte ezt, a kutatás innováció segítése, és akkor ez megfelel annak a kérdésnek, amelyet Krélasszony tett fel, hogy a kohéziós politikáról van itt szó. Szóval na most itt nem az a cél, hogy közvetlenül teremtsen munkahelyeket, az infrastruktúra az terem, de azok csak ilyen időszakos munkahelyek. És ez nem szabad beszámítani például az építéseknél megvalósuló munkahelyeket, mert ezek nem állandó, fenntartható munkahelyek és ez egy kicsit visszamegy arra a buborékra, ami ugye nagyon sok gazdaságban eh, megvalósult, hogy túlfűtött eh, lett bizonyos eh, iparágakban. Tehát a kérdés az az, hogy a munkahelyteremtés az hogyan alakul, a munkahelyteremtés és hány munkahely szűnik meg, ezt mindig arányosan kell látni, és a kohéziós politika célja az nem a közvetlen munkahelyteremtés, és ezt mindig látni kell a tagállamoknak, hogyha azt próbálják megvizsgálni, hogy hol fektessenek be a következő programozási időszakban. Ez egy komoly kérdés lesz, és majd 2006 16-ban fogjuk ezt megvitatni. Nagyon sok időt töltöttünk mi az elemzéssel, helyes az, ami elhangzott, hogy a tematikus programozás az egy programon váltás az egy programon belül történik, tehát megvan a kötelezettségvállalás, csak másképp hasznosítják, mint eredetileg tervezték. Például a közlekedés területén, hogy a vasútról át helyezik azt a közútra, vagy fordítva, de az már benne van a programban, egyfajta mozgás történik a program részletek között, az alapok között is, az EADF e az például a szociális alapra vált, vagy fordítva, úgyhogy ezek keveredhetnek ezek az intézkedések, és ez változtatja, megváltoztatja a kötelezettségvállalásokat és a stratégiai jelentésben is megnézzük, hogy milyen programváltás lesz, mert ha ez megtörténik, akkor még mindig szelektálni kell, és az idő meghalad. Úgyhogy egyre nehezebb lesz hatékonyan átprogramozni ezeket a célkitűzéseket. Köszönöm. És akkor én már ez csak egy dolgot eh, tennék hozzá, amit eh, emlékezni, eh, amire emlékeznem kellett volna. Hogyan lehet növekedésbe és munkahelyteremtésbe investálni? Nos, ez egy olyan téma, amivel nagyon sokat foglalkozunk, és nincs tudományos bizonyosság azzal kapcsolatban, hogy hova kell befektetni ahhoz, hogy növekedést és munkahelyeket teremtsünk. Ráadásul az sem egyértelmű, hogy melyiket kéne először megcélozni, a növekedést vagy a munkahelyeket. Tudjuk azt, hogy a növekedés munkahelyeket teremt, de mi teremti a növekedést? Na, ott a probléma. És nincsenek könnyű válaszok, megoldások erre, és itt lenne érdemes bevonni szakértőket, tudósokat, hogy kialakuljon valami eh, konszenzus, mert szerintem ez nagyon fontos. Thank you, Constanze Krell. Yeah. Constanze Krell. Csak egy eh, további kérdésem van a 400 ezer új munkahely a munkaerőpiacon. Ez azt jelenti, hogy ez nem az ESZÁ-nak a terméke, és nincsen, nincsen statisztikájuk arra vonatkozóan, hogy hányan, a 15 millióból hányan találhatnak munkát, miután az adott ESZA projekt befejeződött. Ilyen statisztikájuk van? Az ESA értékelés arra jutott, hogy 12 és fél millió résztvevője volt az ESA foglalkoztatási projektjeinek az összes képzés részvételi száma 15 millió. Nos, az értékelés azt mutatja, hogy 2,4 millió nek volt munkája 6 hónappal később. Na most ugye recesszió van, azt mondta az értékelés, hogy ez nem rossz eredmény, de ezt a 2,4 millió munkahelyet és embert, aki munkahelyet talált, nem lehet összekötni azzal a 400 ezer munkahelyel, amelyet felénk jeleztek, mint a mi támogatásunkkal megteremtett munkahelyet. Ezt sokkal mélyebben kéne elemezni az adatokat felkutatva. Köszönöm. Eh, Godmanis, eh, Godmanis úr kap még szót. Röviden, mi az önök értékelése? A bizottság eh, olyan javaslatot tett az asztalra, hogy az esz ának a főszegeit növeljék. És ugye az arányát legalább 25% legyen, mondják. Mert hogy az munkahelyeket teremt. Az önök elemzése szerint ez a helyes megközelítés, vagy, vagy nem? E, nem vagyok diplomatikus a kérdésben, ön válaszolhat diplomatikusabban. Számunkra úgy magyarázzák, hogy 15% jobb, bocsánat, 25% jobb, és aztán olyan adatokat mutatnak, amiket, amiket az elmúlt 7 év nem támaszt alá. Mit, mit mutatnak az önök adatai? Hogyha az ESA aránya megváltozik, akkor lesznek változások a foglalkoztatottságban? Nem, nincsenek bizonyítékaink, de én az Európai Szociális Alappal foglalkoztam Írországban, és ott azt láttam, hogy nagyon fontos a az emberek készségeibe, képességeibe befektetni ahhoz, hogy hosszú távon kialakuljon a foglalkoztathatóság, de a bizottság hivatalos álláspontja persze az, hogy, hogy növekedni fog. Yes, we still have two minutes. Well, yeah. colleague Goodman is... Uh, Goodman is kollégához uh, az elnök azt, hogy mikrofon nélkül beszél, azt nem halljuk. Uh, Lengyelországban most született egy szociológiai tanulmány, amely arról kérdezte meg az embereket, hogy mit kellene, mire kellene a pénzt fordítani a lengyelek szerint. És a lengyelek szerint oktatásra kéne fordítani leginkább. Ez, ez a lengyel lakosság általános véleménye a szociológiai felmérés szerint. Lengyelországban persze mi mindig eltitkoljuk, amit gondolunk a közvéleménykutatók előtt, mondja az elnök. Joachim. Das äh, staatliche Interventionsmaßnahmen oftmals és gyakran csak statisztikai hatásokat tudunk produkálni. Tehát, hogyha állami támogatásokkal mesterségesen teremtek munkahelyet, hogy most ez a szociális alapon keresztül történik, vagy pedig különböző munkahelyteremtési intézkedések révén, amelyet a tagállam finanszíroz, akkor a szándék az, és ezt mutatja Kelet-Németország Berlin esete is, hogy emögött a gyakorlatilag statisztikai adatok változnak, és hogyha a vége az intézkedésnek, és a reálgazdaság nem tud lábra kapni, akkor ez a hatás sem lesz fenntartható, tartós, mert akkor ezek az emberek kikerülnek ezekből az állami intézkedésekből, és akkor újra kezdődik az egész, kikerülnek a munka nélküli ügynökségek kezébe, és megint változik a statisztika. Tehát a támogatási intézkedéseket illetően az Európai Unióban arra kellene összpontosítani, hogy mi az, ami tartós munkahelyet teremt. Ezek a képzési munkahelyek, intézkedések, ezek csak addig tartanak, amíg finanszírozza valaki a vállalatok számára mindezt, ha nem, ha ennek vége, akkor gyakorlatilag a munkahelynek is vége. És akkor az, aki részt vett ezeken az intézkedéseken, azoknak felmondanak. Most tudom, hogy ez a munkahelyteremtési intézkedés, különösen ott, ahol a munkanélküliség a legnagyobb, nagyon fontosak, és ezeket valahogy finanszírozni is kellene, de akkor, hogyha most arról vitatkozunk, hogy éppen a gazdaságilag jobban fejlett országokban 52%-a a strukturális alapoknak át kellene, hogy kerüljön a szociálisba, az esszába, hát akkor én már nem értem ezt a világot. Obrit azt mondtam, hogy amikor Lengyelországban azt mondták, hogy a legfontosabb a képzés, azt hiszem, hogy akkor arra kellene összpontosítani, hogy a, a képzettség meglegyen, mert ha jobb a kvalifikáció, akkor az elsődleges munkaerőpiacon lehet megjelenni, és ennek nem lehet az a hatása, hogy megvan a végzettség, csak nincs rá szükség. A 90-es években Berlinben rettenetesen sok földmérőt képeztek, a kutyának nem volt szüksége rájuk. És azt hiszem, hogy itt egy kicsit alaposabban kellene vizsgálni az igényeket, és a tisztán statisztikai adatok messze nem mondanak el mindent a valóságról. A munkahelyet csak az teremt, ahol fenntartható, tartós intézkedések születnek, ahol a gazdaság beindul, és ahol megvan a tartóság, a fenntarthatóság, és nagyon fontos, hogy mindezt folyamatosan kezeljük, hogyha nehogy aztán a, vállalat valamilyen hitelszorítóba kerüljön, a bankok szorítójába. Mert különben egy egészséges munkaerő piac nem születik meg, ezt kell támogatni. De nem lehet mesterséges intézkedésekkel segíteni a munkavállalóknak. Ez csak egy rövid távú hatás lesz, és végül is csak a statisztikát kozmetikázza. Köszönöm. Köszönöm. Ha a bizottság feltétlenül akar erre reagálni, akkor megadjuk a szót, ha nem, akkor, és úgy látom, hogy nem, akkor elköszönök mindenkitől délután három órakor találkozunk. Köszönöm.